Chers collègues, est-ce que je peux vous demander de cesser les négociations? Kedves kollégák, szeretném megkérni, hogy mindenki fejezze be a magánbeszélgetéseit, hogy elkezdhessük a mai ülésünket. Je vous propose d'abord euh, d'adopter... Azt javaslom rögtön, hogy fogadjuk is el a napi rendünket. Nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak beszemezt. Webstreamingen követhető az ülésünk, ez az elnökök közleményei alatt mondom. És most itt van az első alkalom, hogy a világ szociális fórumán, a szociális világ fórumon részt lehet venni. Megkapta mindenki a január 24-25, február 1 és február 14-i ülések jegyzőkönyvét. Nem kaptam ezzel kapcsolatosan megjegyzéseket, úgyhogy elfogadottnak tekintem ezeket a jegyzőkönyveket. Most rá is térjünk a negyedik napi rendű pontunkra, amely, ahogy ebben megállapodtunk, egy eszmecsere Kósz Richel úrral, aki az új főigazgatója a foglalkoztatási főigazgatóságnak az Európai Bizottságnál. Tehát a Európai, az Európai Bizottságban gyakorlatilag a mi munkáknak megfelelő tevékenységet végzi. Uram, ön januárban kezdte a munkáját, miután tíz éve foglalkozik már fejlesztési kérdésekkel, foglalkozott már fejlesztési kérdésekkel a bizottságban. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg tapasztalata van a mikrohitelek terén is, és ez nagyon hasznos lesz önnek a foglalkoztatási főigazgatóságnál de még korábban Hollandiában is dolgozott, ugye saját hazájában, és itt több pozíciót töltött be a közigazgatásban. Hollandiában a szociális ügyekkel foglalkozó főigazgató is volt. Megadom önnek a szót, és aztán bizonyára tudja, a képviselők fognak kérdéseket feltenni. Természetesen annak az egyik oka, amiért ezt az eszmecserét kértük, hogy megismerjük Önt, hogy ez nyilvánvaló. Reméljük, hogy Ön is hasznosnak tartja majd ezt az eszmecserét, Ön elmondhatja, hogy a saját munkáját hogyan látja, a 2011-es munkaprogramjában mit tervez, és gondolom azt is tudja, hogy a koordinátorok úgy döntöttek, hogy kijelölik az előadókat azokkal a szövegekkel kapcsolatban, anyagokkal kapcsolatban, amelyeket az Európai Bizottság fog elkészíteni és benyújtani. De csak, hogy a félreértéseket elkerüljük a munkánk szervezésével kapcsolatban, először önnek adom meg a szót a bevezetéshez. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm ezeket a kedves szavakat. Köszönöm, hogy meghívtak ide a szakbizottságba, hogy egy kis bevezetőt tartsak Angolul azt hiszem sokan ismerik azt a kifejezést, hogy hogy valakit a mély vízbe dobnak, hát engem igen mély vízbe dobtak most, az óceánba úgymond. Nagyon nehéz kérdésekkel nézünk szembe. Azt hiszem ez az első európai szemeszter, tehát teljesen új a helyzet, és ugye föl kell készülni a több éves pénzügyi keretekre is. Ami az európai szemesztert illeti, hadd mondjam, hogy nagyon örülök, hogy abban három tagú csoportba tartozhatom, amely valamennyi tagállammal tárgyal. Tehát ugye a trojka egyik tagja a főtitkárság, a makrogazdasági és a foglalkoztatási főigazgatóság. Ugye azért, hogy a szociális aspektusokról ne feledkezzünk meg, tehát ez a hármas trojka tárgyal nem csak a megszorító, fiskális és makrogazdasági intézkedésekről van szó, tehát, hanem a szociális oldalt is figyelembe kell venni, ezt próbáljuk itt biztosítani. Bizonyára tudják, hogy a 2020-as stratégiában megfogalmaztunk több célkitűzést is, az egyik következtetés pedig a következő ha látjuk azt, hogy a tagállamok az előzetes programjainkban mit fogalmaznak meg, ezek ugye még mindig tervezettek, akkor nem tudjuk majd elérni a szociális területen a célokat. Tehát ugye a 25%-os részvétel a munkaerőpiacon, 20 millió ember kiemelése a szegénységből 2020-ig ezek komoly célkitűzések, és komoly aggály számunkra, hogy ezeket nem lehet elérni. A tagállamokkal folytatott első beszélgetésekben ezeket felvetettük, most a tagállamok képviselői hazamentek, majd áprilisban jönnek vissza a nemzeti reformtervekkel a kézben. Akkor kell konkrét ajánlásokkal előállnunk. Tehát ezen a területen majd az EBSCO fogja a kulcsfontosságú szerepet játszani, ugyanis június második hetében lesz a tanácsülés, amelyet a szakbizottság előkészít a a Társadalombiztosítási Bizottsággal együtt, koordinálják a munkát tehát a Társadalombiztosítási Bizottsággal együtt. Meglátjuk, hogy meddig tudunk haladni, a, meg az egyéni ajánlásokban, ugye az egyes tagállamoknak egyéni ajánlásokat teszünk. Ez az első alkalom, hogy ilyen van. Az Európa 2020-as keretei közé kell mindezt beilleszteni, viszont reálisnak kell lenni. Mi a főfelelősség, kié a főfelelősség, a tagállamoké. A tagállamokat csak ösztönözni lehet, hogy nézzenek tükörbe, mi csak tükröt tarthatunk feléjük, és ösztönözzük őket arra, hogy a gyakorlatban is valósítsák meg az elméleti kötelezettségvállalásaikat. Aztán a több éves pénzügyi keretekről az Európai Bizottság majd a júniusban teszi közzé a, az álláspontját. Ez egy érdekes esemény lesz. Reméljük, hogy ez a szakbizottság is figyelemmel kíséri azt, ami történik, és figyeli a dokumentumot. Most még a munka zajlik, alapvető kérdéseket teszünk fel magunknak, mint például azt a kérdést, hogy a célkitűzéseket behozzuk-e az Európai Szociális Alap felhasználásában előzetesen, vagy egész egyszerűen csak várjuk meg, hogy milyen, orsz- milyen programokkal állnak elő az országok és a régiók. Tehát még nem dőlt el, hogy mi legyen, a politikai preferenciák nem születtek meg ezzel kapcsolatban. De szerintünk ez nagyon fontos, azért, mert az évek során azt láttuk, hogy a szociális alap illetve a kohéziós alap felhasználása 40-ről 22%-ra esett. Vannak olyan tagállamok és régiók, amelyek azt hiszem szívesebben építenek utakat, mint hoznak létre új munkahelyeket. Hát nem tudom, ez itt egy kérdőjel, most akkor itt üldögélünk, és hagyjuk, hogy elsodorjanak az események, vagy pedig befolyásolni akarjuk őket. Andor László biztos úr világosan kifejezte, hogy ő szeretné az előzetes célkitűzéseket bevezetni. Aztán felmerül egy másik kérdés is. Ugye nem csak szociális ügyeket kell pénzelnünk, hanem a 2020-as stratégiának a célkitűzéseihez kapcsoljuk ezeket. Ami véleményünk szerint igen, ezt kellene tennünk, de megint zajlik a politikai vita a tagállamokban, és hát a tagállamok hezitálnak. Ennek a vitának a végeredménye fogja majd meghatározni azt, hogy mekkora összegekkel rendelkezik az ESZA. Öt tagállam már írt egy levelet azt kérve, hogy korlátozzák közösségi szinten ezeket a pénzösszegeket, és hát meglátjuk majd, hogy megvalósul-e ez, és mennyi lesz elérhető a költségvetésből az ESZA számára. Szeretnénk nagyon világosan megfogalmazni azt is, hogy mit teszünk territoriális szempontból, területi szempontból, tehát nem csak témák alapján, hanem régiók alapján haladva, és a célokat így meghatározva. Ebben az értelemben tehát koherens módon kívánjuk a régiókat megközelíteni, hogy minden alap együtt működjön egy-egy tagállam régiójában, vagy egy-egy régióban. Ezek, ez tehát a két legfontosabb téma, amivel foglalkoznunk kell az első fél évben, egészen júniusig. De ezen kívül van még más. Ez pedig a szokásos jogszabályalkotói program. Itt is van két olyan kérdés, amelyre politikai figyelmet is kell fordítani, a munkaidővel kapcsolatos irányelv, illetve a kiküldetési irányelv a másik meghívtuk a szociális partnereket egy beszélgetésre, megkérdeztük tőlük, hogy egymás között megkívánják-e vitatni a munkaidőről szóló irányelvet, és olyan információkat kaptunk, ezt még hivatalosan írásban nem erősítették meg, de olyan információkat kaptunk, hogy a szociális partnerek igen, vállalják ezt a kihívást, és szeretnének részt venni a tárgyalásokban a munkaidővel kapcsolatos irányelv jövőjéről. A válasz adásra természetesen van egy határidő, április elejéig kell előállniuk az álláspontjukkal. Azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy készen állnak. Nem lesz nagyon gyors ez a tárgyalás folyamat, mert nagyon sok egymástól eltérő vélemény van, de legalább a partnerek hajlandóak leülni a tárgyalóasztalhoz, és vállalják ezt a felelősséget. A kiküldetési irányelvvel kapcsolatban ugye várni kell megint addig, amíg a szociális partnerek előállnak valamivel. Ugye kilenc hónap eltelik a tárgyalásokkal, és aztán, hogyha nincsen semmi eredmény, akkor a bizottságnál lesz a labda, és kezdheti a munkát. A kiküldetés irányelv nagyon politikai jellegű kérdés, és az év második felében kívánunk ezzel foglalkozni. Még nem döntöttük el, hogy a bizottság hogyan reagál. Lehetséges, hogy két rész lesz, egy végrehajtásra foglalkozó irányelv, amely pontosítja az egyes fogalmakat, és pontosítja azt, hogy hogyan kell alkalmazni ezt az irányelvet, és akkor lenne még egy második rész, ami pedig az egységes piacról szóló ö, jogszabály kereteibe helyezni az egészet, és elmagyarázni, hogy, elmagyarázná, hogy mi a, az alapvető szabadságjogok, alapvető jogok és a gazdasági szabadságjogok között a kapcsolat. De megint mondom, hogy az év második felében kerülhet erre a munkára sor, ennél korábban nem tudjuk elkezdeni ezt a munkát. Tehát mi, mire számíthatunk az első szemeszterben? Az elektromágneses sugárzásról szóló irányelv például a napirenden van, dolgozunk még egy másik irányelvi. Az izom és csontrendellenességekről a munka befejezése talán a második fél évre várható. Zajlik még a munka a dohányzással kapcsolatban is, a munkahelyi dohányzásról születik egy irányelv, nem vagyok benne biztos, hogy 2011-ben sikerül ezt lezárni vagy véglegesíteni. Az is fontos, hogy fehér könyvet fogunk kiadni a nyugdíjakról. 1700 választ kaptunk, és ezeket a válaszokat most dolgozzuk fel. Remélhetőleg a második szemeszter elején megjelenhet majd ez a fehér könyv. A demográfiai folyamatokról is születik majd egy anyag, valamint a romákról is lesz egy közlemény. Ezek tehát fontos politikai viták, amelyeket még le kell folytatni. Szerintem ez többé-kevésbé dióhéjban így összefoglalja az évi napirendünket, vannak még itt bizonytalanságok, egy-két dátum azonban fix, tehát mondjuk a két legnagyobb politikai projekt esetében a többéves pénzügyi keretek és a az európai szemeszter esetében már fixek a dátumok. Elnök asszony, remélem, hogy ez így elég lesz bevezetőnek, és köszönöm szépen. Merci beaucoup pour... Köszönöm ezt a bevezetőt. Szerkasz úr következik. Szerkasz úr következik. Muchas gracias, señora presidenta. <clears throat> Muchas gracias, señor... Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Richel úrnak is. Talán vannak más kollégák is a szocialisták körében, akik majd hozzászólnak. Én egyszerűen üdvözölni szeretném a frakcióm nevében, és garantálni kívánom, hogy tőlünk minden nemű segítségre számíthat, hogy a főigazgatóság úgy fejlődjön, ahogyan azt szeretnénk, hiszen ez rendkívül fontos számos, sok millió európai számára, hiszen számos embernek van nehézsége, romlanak a munkakörülmények, ha egyáltalán van munkájuk, illetve nehézségeik vannak a munka kereséssel, holott adott esetben már lezárták a képzést, szakképzést, több százezer millió fiatalról beszélünk ebben az esetben. Nagy felelősség az, amit viselünk önnel együtt, és az Európai Bizottság egyértelműen felelősséget kell, hogy vállaljon ebben a témában. Ezért nagy örömre szolgálta az, amit ön elmondott a foglalkoztatással kapcsolatban, tehát hogy a a az európai szemesztert előkészítő trójka egyik legfontosabb feladata. Minden nemű erőfeszítést el kell követni, annak érdekében, hogy az EBSCO kiegyensúlyozottan léphessen fel, és a szociális biztonságot és kezelni tudjuk. Előadó is vagyok, konkrétabban a jelentést én készítem, és a lényeg az, hogy a szociális partnereket bevonjuk, hiszen ez a legpragmatikusabb kivezető út. Még egy megjegyzést engedjen meg, hogy újra halljuk a válaszban, majd öntől ön beszélt arról a szerepről, amelyet önök játszanak, és egy területen még nem beszéltünk külön erről a témáról, ez a migráció kérdése, a munkaerő piacra gyakorolt hatásról beszélünk. A bevándorlók szociális helyzete nagyon fontos dolog, ez első lépésben kezelendő, hogy a xenofóbia, a rasszizmus jelenségénél üthessék fel a fejüket. Ez a foglalkoztatási főigazgatóság még egyelőre nem elég aktív, nem eléggé van jelen ebben a témában, és igazából még nem hajlandó a fair munkahelyek megteremtésére, illetve az ilyen előírások megteremtésére. Arra kérjük, hogy ebben legyen aktívabb. Mi a parlamentben azért harcolunk, hogy ezekbe az anyagokba vonjanak be bennünket, és a bizottság részéről is aktívabbá kéne válni, hogy ne felejtsük el a bevándorlókat a munkaerőpiacon. Ez nagyon fontos. Ez legalább annyira fontos, mint a rendészeti és az igazságügyi megközelítés. Köszönöm szépen. Figueredo asszony következik először. Köszönöm szépen. Két rövid megjegyzést engedjenek meg. Először is, ami a válság szociális dimenziójára vonatkozik, illetve egy szó, konkrétan beszélhetünk szociális válságról is. Ön azt látjuk néhány országban, mint például Portugáliában is, hogy fokozódik fokozódnak a nehézségek, de vonatkozik az Írországra, Görögországra is, tehát megszorításokkal találkozunk a bérekben, a szociális juttatásokban, a munkanélküli juttatásokban, a nyugdíjakban, holott a nyugdíjak már eleve elég alacsonyak a saját hazámban, és ugye e, itt arra hivatkoznak, hogy a pénzügyek fenntarthatóságát kell biztosítani, illetőleg a közpénzügyek fenntarthatóságára hivatkozva olyan szintű szegénység alakul ki, amelyet így nem is ismertünk. Rengeteg a bizonytalan helyzet az egyes emberekre vonatkozóan, és éppen ezért fel kell tennünk a kérdést, mit kezdünk a szociális kohézió kérdésével. Itt az Európai parlamentben már elfogadtunk egy néhány jelentést, mint például a minimálbérre vonatkozó jelentést. Európai szinten a bizottságot felszólítottuk, hogy készítsen javaslatot erre a területre, és volt egy írásos nyilatkozat is a és erre sokan hivatkoztak, az Európai Bizottság a hajléktalanok témájában erre a nyilatkozatra. Ezek olyan területek, amelyek pillanatnyilag nagyon fontosak, és szeretném megtudni, hogy ezen a területen mit készítettek elő. Kriszt. Krisztensen úr, van-e valaki más, aki szeretne hozzászólni? Jakan Szari asszony, és aztán? Kín. Arkin asszony, Deli asszony. Vannak még férfiak is egyébként ebben a bizottságban, biztosíthatom önt. Berez asszony is, és talán még mások is. Stensen. Stensen úr következik. Tak, fru a og tak general direktőn for orientering. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a főigazgató úrnak is a tájékoztatót. Nagyon érdekes témákat hallottunk, ezek a rendre kerültek. Egy olyan területet szeretnék még említeni, amit nem említett, ez a globalizációs alap. A globalizációs alap az egyik legfontosabb támogatási eszköz, amelyel rendelkezünk. Arról van szó, hogy ennek segítségével tudunk segíteni elbocsátott embereknek abban, hogy visszataláljanak a munkaerőpiacra. Többször megmutatkozott persze, hogy a dolog azért nem olyan jó, hiszen az adminisztrációs időszak, a kérelem benyújtása és a pénz kifizetése között akár egy év is lehet. Ami azt jelenti a tagállamok szintjén, hogy egyetlen év marad a programra valójában hiszen van egy olyan előírás az alapban is, hogy a kérelem benyújtása után három hónappal kezdődik legkésőbb a két éves időszak. Ezért szeretném megkérdezni a főigazgató urat, hogy van-e lehetőség arra esetleg, hogy akkor kezdjük számolni a programidőszakot, amikor tudjuk, hogy a pénz már megvan. Van-e egyáltalán lehetőség erre? Hiszen az alapot úgyis át kell dolgoznunk. Elképzelhető, hogy az adminisztrációs időszakot rövidítjük le? Hogy az egész ne nyúljon el túlságosan. Előfordulhatna például az a lehetőség is, ha a bizottság, a parlament és a tagállamok összeülnek, és például a konkrét projekteket megvizsgálják, értékeli. A tagállamok ekkor garanciát kapnának arra, hogyha ez így megy tovább, ha ezt és ezt megcsinálják, akkor a projekt működni fog. És ez azt jelenti, hogy el is kezdhetnék innentől kezdve a szakképzési lépéseket. És ha ez a lehetőség nem adott, akkor fennáll a lehetősége annak, hogy egy néhány munkanélküli egyszerűen nem rendelkezik elég idővel arra, hogy ténylegesen részt vegyen a képzésben. Javasoltam azt, hogy erre az első három kérdésre most esetleg válaszoljon, főigazgató úr. Igen, köszönöm. Köszönöm a kérdéseket. Ami a migránsok problémáját illeti, van valóban olyan téma részegység ennek a témának, amelyel a bizottság más szolgálatai már dolgoztak, foglalkoztak. A szociális alap pénzeit pedig felhasználjuk azoknak a migránsoknak a helyzetének a rendezésére, akik rendelkeznek tartózkodási engedéllyel. Nyilvánvalóan ők a szociális alapnak célcsoportja, egy jelentős népességről van szó, és a problémáikat többféle módon lehet megoldani. Egyrészt ugye a képesítések, vonatkozásában vannak megoldási lehetőségek, hozzá segíthetjük őket mikrohitelekkel kis vállalkozás indításához például, tehát ilyen módon lehet a migránsokat segíteni addig, amíg nincsen a migránsnak tartózkodási engedélye, addig ők más főigazgatóság alá tartoznak, tehát mások foglalkoznak velük. A szociális alap azonban már is átveszi a gondoskodást róluk, mihelyst a jogalapja a tartózkodásuknak véglegessé válik, vagy tisztázódik. Nagyon sok minden változik, Figueredo asszony, utalok itt most arra, amit ön mondott, a válsággal sok minden változik. A válság után nem lesz olyan az élet, mint amilyen a válság előtt volt. Végérvényesen változtak a dolgok, szerkezetileg változtak a dolgok, nem csak a válság hatására. Vannak például Ázsiában az emelkedő gazdaságok, a gyorsan fejlődő gazdaságok, aztán ott vannak az arab világban bekövetkezett változások, amelyeknek a következményeit még nem is ismerjük. ami fontos az az, hogy rugalmasan kell, rugalmas gondolkodással kell eh, hozzáállnunk ezekhez a dolgokhoz. Mert azért a lelkünk mélyén tudjuk, hogy eh, a nyugdíjkérdéssel foglalkozni kell. Vannak eh, törekvések szakszervezeti oldalról, most már nem azt mondják, hogy nem, kategórikusan ne nyúljatok a nyugdíjrendszerhez, hanem csak annyit mondanak, hogy vegyük be őket is a tervezésbe. Az Európai Unió költségvetésével az a nagy probléma, hogy túl kicsi. Nem alkalmas arra, hogy a nemzeti szinten most kieső szociális juttatásokat pótolja. Ezeket a szociális juttatásokat nemzeti szinten döntik el, és a nemzeti költségvetésekből kerülnek kiosztásra. Tagállamról tagállamra jelentős különbségek vannak abban, hogy mely tagállam milyen szociális juttatást ad, milyen összegűt, és milyen hosszasan, hány hónapig adja ezeket a juttatásokat. Harmonizáció nincs, koordináció van. Próbáljuk elemezni az adatokat, és tükröt mutatunk fel a tagállamoknak, látják, hogy mit csinálnak ők, és mit csinál a többi tagállam. Azt reméljük, hogy minden tagállam felelős szerve felelősségteljesen jár el. Emellett a rugalmas biztonság kérdését is eh, napirenden tartjuk, a flex security-t, ami egy rendkívül divatos fogalom, és eh, erről ideje lenne nem csak könyvekben értekezni, hanem gyakorlatban is, tagállami szinten. Már is, már is vannak eh, reakciók a válságra. Például a globalizációs alap. A globalizációs alap eredetileg kizárólag a globalizáció hatásaival foglalkozott, aztán később kiterjesztettük ezt a válságokra. Ehhez további pénzügyi források eh, állnak rendelkezésre, illetve ilyeneket kell előteremteni, ehhez pedig a költségvetési hatóságok mindkét ágára, tehát a tanácsra és a parlamentre is eh, szükség van. Nyilvánvalóan hosszú távúak ezek a, vagy sokáig tartanak ezek a döntéshozatali eljárások. Egyedi döntéshozatali eljárásokról van szó. A globalizációs és válság alapot ha fenkívánjuk tartani a következő programozási időszakban, akkor módot kell találnunk arra, hogy kevésbé nyögvenyelősek legyenek az eljárások ezzel kapcsolatban. Ami a globalizációs alap felhasználását illeti, ez úgy gondoltuk el annak idején, hogy egy maximum 500 millió eurós keretről van szó, de még most sem használunk fel többet, mint évi 220-250 millió eurónál. Noha most már a válság következményeit is lehet ebből enyhíteni. És nem csak az eljárás hosszadalmassága miatt van ez így. Kapunk javaslatot arra, hogy mire költsük ezt a pénzt, meg kell vizsgálni ezt követően, hogy ez a javaslat megfelele a rendelet előírásainak, befogadható-e a kérelem. Ezt követően kezdődik a részletmunka, és a végén van ez a kínos, hosszadalmas döntéshozatali eljárás, amely megelőzi a pénz odaítélését. A több éves pénzügyi keret terveim, keretein belül meg kell majd vitatni azt, hogy valami fajta válságeszköz vagy globalizációs eszköz a továbbiakban szükséges, és hogy milyen szabályok szerint. Köszönöm. Jakon Szeri asszony, és aztán Harkin asszony. Ja, rouva puheenjohtaja, tämän kriisin jälkeen varmasti... Köszönöm. A válság után az emberek elkezdtek foglalkozni azzal, hogy ki volt erényes, és ki volt kevésbé erényes, mit lehet a jövőben jobban csinálni. Az egyik ilyen téma a szürke gazdaság témája, amely most napirendre kerül. Az önök napirendjén mennyire foglal el ez előkelő helyet a szürke gazdaság kezelésének kérdése? Illetve önök szerint van-e az Európai Unión belül egyfajta fogyasztói felelősség? Harkin asszony. Köszönöm, és köszönöm az előadását is. Az én megjegyzéseim már részben elhangzottak, már ami a jelenlegi pénzügyi válságot illeti. Ebben a bizottságban ez a főigazgatóság, az ön főigazgatósága komoly szerepet játszik. Ön is beszélt a szociális alapról, eh, amely nem annyira a foglalkoztatással foglalkozik. Ami az egyszerű polgárt illeti, eh, Gyakran gondoljuk azt, hogy a gazdasági válságra a gazdasági válasz kell, és a szociális aspektusokkal nem foglalkozunk, hanem tényleg csak a pénzintézetekkel, illetve a pénzintézetek újra tőkésítésével, abban az értelemben, hogy csak így fognak tudni majd hitelezni a kis és középvállalkozásoknak, azok pedig majd talán munkahelyeket teremtenek. E, nyilvánvaló, hogy ez megjelenik a mi jelentésünkben is, ehhez kell több támogatás. A zöld könyv után most várjuk nyugdíjügyben a fehér könyvet is. Én ír képviselő vagyok, és ismerem azt az egyetértési nyilatkozatot, amelyet az ír kormány az EU-val és az IMF-fel kötött. Ebben az egyetértési nyilatkozatban szerepel az, hogy a pénzügyi, bocsánat, a, a nyugdíj alapból 70 milliárdot a bankok rekapitalizációjára kell felhasználni. Tudom, hogy néha szélsőséges intézkedésekre van szükség, de úgy tűnik, hogy a bizottság mást csinál, mint amit prédikál. Amikor tudom, hogy nehéz megérteni ezeket a dolgokat. Hogyha valaki, valaki eh, béren él, akkor nagyon nehezére esik hallani a hatalmas bankbónuszokról. Tudom, hogy ez nem az ön területe konkrétan, csak azt akartam mutatni, mutatni hogy miről szól a, eh, ez a téma. A, egy-két konkrét dologról is beszélnénk, a globalizációs alap, illetve a késedelmes kifizetések. Mindenképpen ki kell találnunk valami kevésbé ügyefogyott működési rendet a globalizációs alap mellé. Miután egy pályázás megtörténik, szeretnénk, hogyha gyorsabban mennének a dolgok, sajnos utána elakadnak a dolgok, és a munkavállalók nem tudnak, nem jutnak ehhez a, a segítséghez. Van tehát felelősségünk, nem csak önöknek, a parlamentnek is, hogy ez a mechanizmus sokkal kevésbé nehézkesen működjön. Köszönöm. Köszönöm. Karima Deli. Merci. Euh, On a parlé de la crise sociale, mais euh, le volet sur le... Köszönöm szépen. Szociális válságról beszélünk, beszéltünk, és hát látni kell, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek fokozódtak. Figurédo asszony ezek, ezt a témát felvetette már, de nézzük meg például a bér olló szétnyílását. Mit kezdjünk ezekkel a nagy nehézségekkel itt a válság után? Azt gondolom, hogy egyre több a szegény munkavállaló Európában. 20%-os a munkanélküliség a fiatalok körében, és a legelső áldozatok közé számítanak a nők. Mit teszünk itt? Képesek vagyunk-e stratégiai döntéseket hozni zöld munkahelyek érdekében, nem kiszervezhető, áttelepíthető munkahelyek érdekében. A zöld munkahely alatt én azt értem, hogy ő, ez tényleg környezetvédő, és túlmegy a minimál béren is. Szeretném még felhívni a figyelmet a nyugdíjasok szegénységére is. Egyre több nyugdíjas szegény. Mit tehetünk itt? Van valamilyen kapaszkodó arra nézve, hogy az európai platformon mit fog prezentálni az Európai Bizottság. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Én is szeretnék egy néhány kérdést feltenni. Az európai szemeszterről, vagy ennek kapcsán ön azt mondta, hogy az EBSCO szerepet játszik majd azon az ország specifikus ajánlások kidolgozásában. Az a benyomás alakult ki ezzel, hogy az első reakciók a szakszervezetek, a szociális partnerek körében meglehetősen intenzívek voltak. Most egy asztalhoz kéne ülni, hogy ezt a dolgot befejezzük. Nem tudom, hogy a szociális partnerek körében a hangulatot így kell-e, vagy így lehet-e egyáltalán értelmezni. Van, vannak aggodalmaim az európai szemeszterrel párhuzamosan, az euró paktummal párhuzamosan az 2020-as stratégiát kívánják megvalósítani, és engedjenek meg egy példát. A strukturális reformok összefüggésében újra és újra arra hallunk javaslatokat, hogy a béreket csökkentsék, a nyugdíjakat csökkentsék, megemeljék a nyugdíjkorhatárt, egyre több legyen a határozott idejű szerződés. A 2020-as stratégia célja viszont más, nem az, hogy egy referencia keretet biztosítson a fejlődéshez. Például a képzése folytatott összegeket kívánják újraértelmezni itt most nem csak a, a, az összegekről beszélünk, nem csak a kiadások mértékéről beszélünk. Arról van szó, hogy igyekeznek átállítani a nyugdíjrendszereket a tőke alapú nyugdíjrendszerekre, ami szintén megfontolandó. Itt aztán egy további fontos téma. Az Európai Szociális Alap céljai között az egyik fundamentális kérdés, amit még nem szabályoztunk, az az, hogy előre meghatározzuk-e a célokat, vagy nem. Önhöz hasonlóan én is számos tárgyalópartnerrel rendelkezem a régiók szintjén. Ott azt mondják, hogy igenis, ez a mi területünk, és ez itt nekünk van cselekvési szabadságunk, tehát mi ismerjük ezt. Például egy városi területen mások az igények. Európai szinten következetesnek kell lennünk ebben a bizottságnál, vagy akár az Európai Parlamentnél. Az Európai Szociális Alap nem egy pénzosztó eszköz, hanem egy politikai eszköz, egy kohéziós politika érdekében van, és a strukturális reformokat kívánjuk megvalósítani ezekkel. Ha eközben az európai víziót szem előtt évesztjük, akkor csak szórjuk a pénzt, és elosztjuk a pénzt. Ez az a fajta dinamizmus, vagy fejlődés, amely Margaret Thatcher megjelenése óta nehezíti az európai stratégiák kialakítását. Ez egy alapvető kérdés, fundamentális kérdés, mit fel kell tennie magának eh, a bizottságnak is. Hogy akarják az EU 2020-as stratégiát végrehajtani, hatalmas szociális célokkal, az öt legfontosabbból kettő ilyen, hogyha nem mobilizálják, nem mozgosítják azokat az erőforrásokat és tartalokat, amelyekkel európai szinten még rendelkezünk. A következő pedig egy globális keretet illet. Tehát egy globális szerződésről beszélünk a régiók vonatkozásában. Ez egy átfogó szerződés, És mit jelent, mit értsünk ez alatt? Ez azt jelenti, hogy a régiókban a, ö, újfajta mechanizmusokat kell megtanulni, a tárgyaló partnereink arra panaszkodnak, hogy az új mechanizmusban nagyon nehezen tanultak bele. Nem mondom, hogy meg kell ezt változtatni, de hát meg kell nézni azt, hogy mibe kerül egy új eljárás bevezetése, és mennyi ideig tart, mibe kerül, hogy a régiók megtanulják ezt az eljárást, ami pedig a jogalkotási kezdeményezéseket illeti illetőleg a kiküldetési irányelv konkrétan felmerült. Két aspektusról van szó. Az egyik, amit Barózó már az elejétől fogva említett, a jogalkotás minőségének javítása egy fontos aspektus, de a belső piaci okmányról is beszélt. Pontosítaná ezt? Köszönöm szépen. Hallottam, hogy az ördög szót használja, nem veszem személyeskedésnek. Én általában őszinte vagyok. És Jakoszara asszonynak a szürke gazdasággal kapcsolatos kérdésére most nem válaszolok. Azt mondhatom, hogy két hónap, 14 nap és 16 óra volt az az idő, amit eltöltöttem eddig ebben a munkában, még nem hallottam erről. Köszönöm szépen, hogy ezt megemlítette, ki fogom nyomozni ezzel kapcsolatban a választ. Ez a legőszintébb válasz, amit most adhatok. Ami pedig azt illeti, hogy az állampolgároknak mi a véleménye arról, ami történik, ők ezt hogy látják. Hát ez egy hivatalos ülés, a neten is követhető, tehát azért óvatosan kell fogalmazni, de mondjuk azt, hogy hát azért van egy valóságos világ itt kívül, a piac pedig fontos szerepet játszik ebben. Nagyon sok minden történt a múltban, amely gyakorlatilag a piac nyomásának hatására történt. A piacokat ki kellett elégíteni, úgymond sok intézkedést hoztunk, ami a kellett meghozni. Most kialakult egyfajta egyensúly. A bizalmat sikerült helyreállítani, és tovább léphetünk. De ki kell fizetni a számlát a bizalom helyreállításának a számláját. Szerintem sok eddig meghozott döntés, illetve majd más országok által meghozott döntés a jövőben, gondolok itt a megszorító intézkedésekre, oda fog majd vezetni, hogy aggályok vetődnek fel szociális területen. A második világháború óta több évtizedes tárgyalások eredményeképpen kialakult szociális vívmányok talán most veszélybe kerülhetnek. Nagyon óvatosaknak kell lennünk. Én csak azt tudom megismételni, amit már elmondtam, hogy a világ megváltozott, és a válság előtti állapotokhoz nem térhetünk vissza, ez nem alternatíva. Új korszak következett, és ehhez kell alkalmazkodni. Rugalmasnak, innovatívnak kell lennünk, miközben fenntartjuk természetesen minden egyes, a társadalom minden egyes tagjának a támogatását, senkit nem zárhatunk ki, se fiatalt, sem öreget. Ez világos. Azt hiszem kemény munka vár ránk ezzel kapcsolatban. Egészen idáig lehetett azt mondani, hogy egyes partnerek a lövész árokból nem voltak hajlandóak kiszállni és részt venni a vitába, hanem beásták az álláspontjukat, és kötötték a tebetakaróhoz, de most már itt úgy látszik, hogy hajlandóak a különböző nézőpontokat képviselő partnerek részt venni a vitában. Úgyhogy nem, mondjuk ezt nem mondom, hogy könnyű lesz a véleményeket legalább egy irányba terelni, de legalább már zajlik a vita, zajlik az eszmecsere. Erre kétségbe eseten szükségünk van. A politikákon belül, az Európai Szociális Alap tevékenységén belül, a végrehajtásban megpróbáljuk azoknak a figyelmét felkelteni, akik a társadalom perifériájára szorultak, és megpróbáljuk ezeket az embereket be, bejebb hozni az idősekről, legyen itt szó fiatalokról, bá, gondolhatunk bárkire. Nagyon szép az az elmélet, hogy dolgozzunk tovább, tehát meg kell változtatni az emberek gondolkodását, és az Európai Szociális Alapon keresztül is támogatni kell ezeket a gondolatokat, és együttműködésre van szükségünk, a tagállamok együttműködésére. Egyedül Európából innen nem fogunk új munkahelyeket teremteni, mi csak javaslatokat tudunk tenni. Elemzéseket, statisztikákat tudunk, példá, jó példákat tudunk a tagállamoknak adni, kísérletezhetünk, szociális innovációt valósíthatunk meg, de aztán a tagállamok fogják a politikáikat megvalósítani a gyakorlatban. Talán nem fogalmaztam világosan, elnök asszony, hogyha önben az a benyomás alakult ki, hogy a szociális partnerek már részt vesznek az európai szemeszterben. Én beszéltem itt az elején a szociális partnerekről, de az a munkaidővel kapcsolatos irányelvről szólt, tehát ebben a munkában vesznek részt. Nem jelezték egyébként ezek a partnerek azt, hogy az európai szemeszter nem érdekli őket egyelőre, még így kerülgetik a témát, hivatalosan nem folytak ebbe bele, és a Társadalombiztosítási Bizottság, aztán ugye az EBSCO részt vesz a munkában, meghívjuk a szociális partnereket, de most még konkrétan senki nem említette az európai szemesztert. A gazdasági párbeszédhez is kapcsolódik ez, és a több éves pénzügyi keretekhez is. Én csak azt mondtam, hogy még nincsen egy konkrét ülés, ami az európai szemeszterről szólna. Azt értem, hogy vannak itt aggályok a szociális területeken. És ön azt is mondta, hogy nézzük a beruházásokat, az oktatásba befektetnek-e. Hát nagyon sok tagállam politikái arra utalnak, hogy többet kívánnak befektetni az oktatásba. Ugye megvan az új készségek és munkahelyek agendája, menetrendje, ez azt jelenti, hogy a szakképzésbe, kívánunk befektetni rugalmas módon, megvalósítani ezt, hogy mindenki számára elérhető legyen a képzés, azok számára, akiknek például nincsen képzettségük, de azoknak is, akik átképzést, akik át szeretnék képezni magukat, a globalizációs alap is segít ebben a munkában, de aztán a, a felsőfokú oktatás is egy olyan terület, ami itt fontos, hát a 2020-as stratégiának az egyik célkitűzése pont ez, hogy az oktatásban részvevők számát növeljük, de korlátos a költségvetés. És ez azt jelenti, hogy a tagállamok vállalásaiban mi csak részt vehetünk, a tagállamoknak maguknak kell a célkitűzéseket az oktatás terén megfogalmazni. Mi csak segíthetünk egy kicsit a munkában. Azt mondta még, hogy önt az megdöbbenti, hogy mi arról beszélünk, hogy legyenek-e célkitűzések az ESZÁ-ban vagy sem de hát kérem, legyenek realisztikusak. 2007-2013-as időszakban nem voltak előre meghatározott célkitűzések, a szociális alap esetében sem, hanem az ország tagállamokkal tárgyaltunk. És akkor a tárgyalásokból derült ki, hogy érdekli az adott tagállamot ez, vagy sem. A mostani tervezési időszak, ugye 2007-től 13-ig tartó időszak esetében a kohéziós alap 22%-a szociális területen kerül felhasználásra, de ez azt jelenti, hogy a régiókkal és a tagállamokkal folytatott megbeszéléseink után született ez meg. A 2020-as stratégiában azonban megvannak a célok előre, és ezért merült fel a kérdés, hogy a 2013-20-as időszakot és az itteni költségvetés felhasználást nem kéne-e célokhoz kötni, ezért indult el a vita, nem csak a bizottságban, hanem a tagállamokon, a régiókon belül is beszélnek erről. Ennek azt, hogy ön is mesélt a tapasztalatairól ezzel kapcsolatban, a régiókkal. Ugye a régiók azt mondják, hogy ide nekünk a pénzeket, mert mi tudjuk a legjobban, hogy mire kell ezeket felhasználni. A bizottság álláspontja világos. Andor biztos úr azt szeretné, hogy a szociális területen is nagyon világos kapcsolat legyen a 2020-as stratégia célkitűzéseivel. De folytathatom még, a bizottság majd júniusban prezentálja a gondolatait, hát lehet ez így nagyon jó folytonosság lesz, és remélem, hogy önök is aktív szerepet játszanak majd a munkában, mármint ez a szakbizottság. Ami a kiküldetés irányelvet illeti, azt a kérdést kaptam, hogy mi történik majd az egységes piaci jogszabályjal. Én nagyon óvatosan fogalmaztam szándékosan, valami biztos lesz, de nem szeretnék politikai döntésekről előre beszélni. Nem akarom ezeket megelőlegezni. Lehet, hogy a rendelet egy részét fogják világosabban megfogalmazni, pontosítani, de erről politikai döntés fog majd születni a főigazgató posztja nagyon érdekes, de azért vannak korlátai, tehát én nem előlegezhetek meg semmilyen politikai döntés, vagy megállapodást. Köszönöm szépen, és remélem, hogy nagyon nyitott és jó együttműködésben tudunk majd dolgozni az önök szakbizottságával. E Köszönöm szépen. A jelentés készítője későn érkezett, nem hallotta a bevezetőjét, de egy kérdést szeretne feltenni. Parancsoljon! Először is elnézést kell kérnem, hogy késve érkeztem, tárgyaláson kellett részt vennem, nyilván megérti ezt a helyzetet. Ahhoz szeretnék csatlakozni, amit az elnök mondott az imént, egy európai politikára van szüksége az európai szociális alaphoz. Ennek nem regionális politikát kell folytatnia olyan módon, hogy az semmiféle európait nem tartalmaz már, tartalmaz már ez. Természetesen tudnunk kell, hogy helyi kiigazításokra szükség van, illetve helyi alkalmazásokra szükség van. Ön azt mondta, hogy 22% a kohéziós alapforrásaiból a szociális területre kerülnek. Az európai költségvetést nem tudjuk felfújni, ami azt jelenti, hogy nagy az igény, és a források másrészt éppen válság idején meglehetősen korlátozottak. A milyen hatásvizsgálatokat kíván a bizottság csinálni. Nem elég elkölteni a pénzt egy adott területen, a szociális vagy a regionális ügyekben, hanem az a lényeg, hogy azok az emberek, ahol az igény jelentkezik, tényleg profitáljanak ebből. Vagyis azt szeretnénk elérni, hogy fokozzuk is, meg sokszorozzuk a hatást. Tehát ha meghatározunk egy kohéziós politikát megelőzően, akkor utána meg kell nézni, hogy ez a multiplikátor hatás tényleg létezik-e. Ez a megsokszorozó hatás. És ezt hogy akarják megtenni? Nem arról van szó csak, hogy hogyan használjuk fel az összegeket, hanem hogy milyen hatással használjuk fel ezeket az összegeket, hiszen ez a politikai célunk tulajdonképpen. Thank you very much. Um... Köszönöm. Ami azt a kérdést illeti, hogy legyenek világos szociális célok. Nos, azt gondolom, hogy most először tudjuk összekötni a szociális alap kiadásait konkrét intézkedésekhez, hogyha ez a politikai döntés megszületik. Tehát így, így módon kötjük az EU 2020-as stratégiájához is. És így egyfajta menüt ajánlunk a tagállamoknak és a régióknak, cselekvési menüt, amiből válogathatnak, mi számukra a legfontosabb. Mi pedig tudjuk, hogy bármit is választanak, az azért a menünek a része, és kapcsolódik azokhoz a cselekvésekhez, amelyeket mi szükségesnek ítélünk meg. Ami a felhasznált pénzek hatását illeti, ott azt kell mondjam, hogy már rengeteg értékelést végeztünk, de még nem általánosítottuk ezeket a, az értékeléseket, és nem is könnyű általánosítani, mert régióról régióra nagyok az eltérések. Jobb elemzésre van szükség tehát azzal kapcsolatban, hogy a múltban mi történt ezekkel a pénzekkel. Nekem nem okozna gondot önöknek több száz oldal értékelést átküldeni amelyeknek az eredménye kérdéses vagy részleges. Önök azt szeretnék tudni, hogy legalábbis országszinten vagy régió szinten mi az elköltött pénzeknek az általános hatása. Na most egy ilyet elkészíteni nem lenne könnyű, mert a jelentések különböző formátumban, különböző módon készülnek, és oda kell figyelnünk, hogy amit mi kiadunk, az tudományosan elfogadható vagy meggyőző legyen. Dátumot nem tudok önök önöknek mondani, hogy mikor lesz ez kész. Egy hatástanulmányt végzünk a múltbéli múltbéli teljesítményről, ez általánosabb és globálisabb lesz, hamarosan kész van, talán júniusra, illetve hát június előtt biztos nem, inkább ezt mondom. Volt egy kérdése még az elnök asszonynak, amely arra vonatkozott, hogy mit értünk az alatt, hogy integrált szerződés. Nos, ez alatt azt értjük, hogy egy tárgyaló fél van a régiókkal és a tagállamokkal szemben, amely minden alapot lef, le, lefed, és aztán egy integrált területalapú megközelítést alkalmazunk, és úgy döntjük el, hogy milyen tevékenységeket finanszírozunk. Ez azért fontos, mert hogyha most úgy döntünk, hogy egy szakmunkás képzést vagy szakmai képzést eh, finanszírozunk, akkor lehet, hogy ahhoz egy iskolára is szükség van. Már pedig a szociális alapból nem lehet iskolát építeni, az csak egy másik pénzalapból lehet, tehát akkor oda kéne menni ahhoz a másik pénzalaphoz, hogy adjon pénzt iskolaépítésre. És ez így eléggé bonyolult. Tehát e, inkább azt szeretnénk ahelyett, hogy van az európai 2020-as e, stratégia, és aztán azon belül vannak a nemzeti programok, amelyeket e, az európai szemeszteren belül vizsgálni fognak, és ezt követően egy integrált megbeszélés folyik az adott tagállammal a végrehajtással kapcsolatban, és ott azonosítjuk a különböző cselekvéseket, illetve különböző dolgokat, amelyeket abban az országban végre szeretnénk hajtani. Tehát így próbálunk a jövőben eljárni. Köszönjük főigazgató úr, a jövőben is számos alkalma lesz még majd velünk beszélgetni, de örülünk annak, hogy most először hivatalosan felvehettük önnel a kapcsolatot. Sok sikert kívánunk a munkájában mindenkinek az érdekében, nem utolsó sorban a miénkben is. Köszönöm. Most következik az ötödik napi rendi pont, és megadom a szót raportőrünknek, Márten Kassler úrnak, aki ismertetni fogja a jogalkotási kezdeményezését az Aktív Időskor Európai Éve témakörben. A 2012-es évet, évről van szó. Arról van szó, hogy most 25 kompromisszumos módosítást fogunk megvitatni, amely a 159-ből lett lecsökkentve, tehát eh, volt egy kis eh, költségvetési problémánk is, mert eh, pénz nem áll rendelkezésre ugye ehhez a témához. Öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Az egyik pontot már felvetette, amelyen sok minden múlik, ez a költségvetés, illetőleg az a kérdés, hogy 2012-ben lesz egy európai évünk, csak hát költségvetésbe nem tervezték be, akkor ez nehéz lesz. És ez most már másodszor fordul elő az európai évek történelmében, hogy ilyenre kerül sor, és azt gondolom, hogy nem ártana nekünk, ha európai parlamentként kiállnánk, és Egyértelművé tegyük a helyzetet az összes frakció árnyék előadóival együtt, gondoljuk ezt így, nekik szeretnék köszönetet mondani, nagyon jól működtünk együtt, és így sikerült ezt a rengeteg módosító indítványt az ön által említett kompromisszumos vonalra szűkíteni. Köszönöm tehát valamennyiüknek. Azt gondolom a kompromisszumnak van értelme az előterjesztett formában, észszerűnek tartom. Egy néhány fontos pontot, ha megengednek, azért kiragadnék, és külön bemutatnék. Az első terület teljesen egyértelmű, a bizottság javaslatának az eredete, a fő célja az volt, hogy az aktív időskort munkaerőpiaci szempontból vizsgálja, mi parlamenti képviselőként ezt kibővítettük, és az első egyeztetésen megvitattuk, és egyhangúan bevettük a kompromisszumba. Nem csak munkaerő piacpolitikáról van itt szó, hanem egy a generációk közötti megközelítésről beszélünk, a generációk közötti szolidaritásról beszélünk, és ami fontos, hogy az aktív időskör egy kultúráját teremtsük meg, ez sokkal több egy sima foglalkoztatási politikánál, egészségügyi ellátásról, élethosszígtartó tanulásról, szociális részvételről, emberi méltóságról, generációk közötti szolidaritásról beszélünk. És hogyha az aktív időskor egy fenntartható kultúráját akarjuk megteremteni, akkor ezt mindjárt a címbe be is vennénk. Ez az első pont, amit megemlítenék, hogy itt sikerült egy közös vonalat találnunk szakbizottságként, ezért hálás is vagyok valamennyi árnyék előadónak. Vagyis az aktív időskor a méltóság, a vitalitás, a szolidaritás alapján teremtendő meg, és holnap, ha szavazunk, és a kompromisszum sikeres, akkor mit einem Untertitel. Ennek egy alcíme is lenne. Und ich glaube, das drückt azt gondolom, hogy ez mindent kifejez. A méltóságról beszélünk, a vitalitást fenntartjuk, ez az életminőségünk része, mindegy, hogy milyen életkorban, a generációk közötti szolidaritás mindenkire vonatkozik, minden, itt nem csak az idősebb generáció foglalkozzon az időskorral, az öregedéssel, hanem a fiatalok is, hiszen ők is ö, öregednek. A másik nagy terület ez a költségvetés, nagyon fontos nyilván ez is. Azt gondolom vitathatatlan, hogy legyenek erőforrásaink, pénzügyi forrásaink, hogy egy európai évvel egyáltalán megjelenjünk Európában, mert különben ezt nem fogják látni. Az a közös álláspont, amelyet meghatároztunk a kompromisszumunkban, és itt megint csak állás vagyok az összes frakciónak, mert ez volt a legvitatottabb pont, hogy mennyi pénz is kéne erre, Nos, a kompromisszumos javaslatban egy ellenőrizhető fix 6 milliós eurós büdzséről beszélünk a meglévő pénzügyi keretben, ami köszönöm szépen az elnök asszonynak is, hogy segített Lamassur úr levelének ugye arról van szó, hogy két, év, két milliónk van erre az évre, 2011-ben egy ilyen bevezető províció, aztán marad 4 millió a jövő évre, hogy világossá tegyük, hogy van egy ilyen európai év, hogy legyenek lehetőségeink, akcióink, fellépésünk. Persze sose elégedett az ember Nyilván egy-két kolléga többet is javasolt, mindenki többet szeretne, de összességében egy költségvetésen belül ez a 6 milliós összeg a keretben, és ezt hangsúlyozom is egyébként a bizottsággal, a tanácsal, amikor tárgyaltunk, ez volt alapvető fontosságú. Nem társfinanszírozásról beszélünk, hanem tisztán 6 millió, 2 plusz 4 millió, mint már mondtam idén, 2, 4 millió jövőre a meglévő keretből. Ez lenne az összefoglalója annak, amit kompromisszumos vonalként megtaláltunk. Nagyon bízom abban, hogy az önök esetében is meg tudunk egyezni, és holnap meglehetősen gyorsan sikerül ezt lebonyolítani. Részünkről az is fontos persze, hogy azt akarjuk, hogy az generációk közötti szolidaritás és az aktív időskor éve jó előkészített akció legyen, sok akció van, mint mondtam, és ezt le is kell zárni ehhez. Hogy ez egy első olvasatban sikerül, ott megállapodunk-e, azt majd meglátjuk. Tehát a holnapi szavazás után ezt már felmérjük majd a tanácssal és a bizottsággal, mondom, felmérjük, szondázzuk a dolgokat, elképzelhető, hogy egy-egy tárgyalásra még szükség van ennek érdekében, de azt gondolom, hogy a szakbizottságként a pártokon felülemelkedve tudjuk megmutatni, hogy milyen irányba akarunk elindulni, akkor erre holnap van lehetőség, és szerintem örülök annak, hogy ez majd megvalósul is. Várom a vitát. Rovan Öplöm, és utána pedig Tomás Mann következik. Köszönöm szépen elnök asszony. Én Corina Kretszó nevében kívánok szólni, ő ennek a véleménynek az árnyék jelentéstevője, és most sajnos nem tud itt lenni. Corina Kretszó szeretnek gratulálni Kessler úrnak a munkájához, különösképpen ahhoz, hogy ennyire elkötelezett az európai az aktív öregedés európai évére külön költségvetési sort harcolt ki. Itt most arra 6 milliós összegre gondolok, amit említett. Az árnyék jelentéstevő örül annak is, hogy sikerült a jelentés kulcsfontosságú pontjain kompromisszumokat kötni. Véleménye szerint az idősebb munkavállalók tapasztalatát még jobban ki kellene használni. Egyelőre nem használják ki ezt a tapasztalatot megfelelő módon, és hátrányos megkülönböztetést is látunk, amelyel foglalkozni kell. Konkrét intézkedésekre van szükség. Ezek az intézkedések kellene, hogy biztosítsák a generációk közötti szolidaritást, valamint a szociális védelmi rendszerek reformját társadalombiztosítási rendszerek reformját. Kessler úr előadóként ragaszkodott hozzá, hogy a három pillér megmaradjon, már ami az aktív időskort illeti, a vitalitás, a méltóság és a szolidaritás. Tehát, hogy ez a három fő kulcskérdése legyen a jelentésnek. Az árnyék előadó is támogatja azt a szempontot, hogy nem hanyagolhatjuk el az idősek hozzájárulását a társadalom létéhez. Itt a nyugdíjalapok is említésre kerülnek. Egyes tagállamokban, Romániában is az a helyzet, hogy az idősek most a nyugdíjuk csökkenését látják, valamint nem tudnak az egészségügyi ellátáshoz hozzáférni, tehát az életvitel kiadásai megemelkedtek. Vannak bizonyos kiszolgáltatott társadalmi csoportok, mint például a nők, akik többszörösen is a hátrányos megkülönböztetés áldozatai lesznek. Az árnyék előadó szerint a társadalmi védelem nem csak az idősek esetében szükséges, hanem gyakorlatilag egy kötelezettségvállalás, barométere annak, hogy mennyire civilizált egy társadalom, és mennyire tiszteli a társadalom tagjait. Hiszen gondoljuk azokra az állampolgárokra, akik egész életüket a társadalom érdekében folytatott munkával töltötték. Köszönöm szépen, Thomas Mann. A fozicne. Köszönöm szépen, elnök asszony. Martin Kasslernek szeretnék köszönetet mondani a jelentésért és ha megnézzük a 159 módosítót, tulajdonképpen mind ugyanabba az irányba mutat. Abszolút igent mondunk a témára, és a foglalkoztatási szakbizottságban fontos a generációk közötti igazságosság, és egy követelés az volt, hogy ez legyen az aktív időskor éve, ezért kötjük össze a kettőt, és mások azt mondták persze, Mm, hogy bővítsük ki a témát a generációk közötti szolidaritással, még ez egy alapvető fontosságú téma, és nem csak a választókörzetemben, hanem máshol is, és nem csak Németországban mutattam be ezt, hiszen fontos, hogy utaljunk arra, hogy egymás fejével is gondolkodjunk. Ne csak arról van szó, hogy az idősek csak az idős témákkal foglalkoznak, a fiatalok meg a fiatalok témáival. Valamilyen interakcióra, cserére van szükség, és így közösen keresünk eredményt. Tudjuk, a szolidaritást gyakorolni kell, másodszor pedig fontos cél, hogy ezt még finanszírozni is lehessen. Azt gondolom ez nagyon fontos, és akkor működik, hogyha közösen tudunk nekiállni. Azt hiszem jó a megközelítés, és ha 2012 az az év, amikor ezt akarjuk, akkor jól tesszük. A lényeg az, hogy kifelé jól képviseljük azt, amit gondolunk. Nem maradjon ez itt a parlamenten belül. Nagyon jól utaltak az imén, imént arra a főigazgató is egyébként, hogy nem egymás között vitatunk, az internetre is kimegy az egész, bárki belenézhet, hogy miről beszélünk. Természetesen a bizottság, a tanács munkájának ellenőreként bennünket is ellenőriznek, és így látják, hogy mit csinálunk. Tehát ezért fontos, hogy olyan témákat vizsgáljunk, amelyek fontosak, és amelyeket mindenki szeretne megvalósítani. Ez egy fontos alap. Egy dologban vannak még aggájaim, de van itt egy közös kompromisszum, ez a pénz kérdése. A módosító indítványomban a 77-es számúban már utaltam arra, hogy milyen pénzek voltak 2010-ben erre a szegénység elleni, a szociális kirekesztés elleni fellépésről beszéltek, akkor 17 milliónk volt az Európai Uniótól, ebből 9 milliót felhasználtak tagállami intézkedésekre, és 8 milliót európai szintű intézkedésekre, és a tagállamok azt mondták, hogy saját költségvetésből még további 9 milliót adnak majd. Ezek már összegek, nem? Tehát, hogy 20 milliót kértem, jó persze, ismerjük el egy adott helyzetben. Ismerem azt, hogy mi az a kollektív tárgyalás, a kollektív szerződés tárgyalása. Az eredmény valami, hát eh, bízom abban, hogy valamivel több lesz a 6 milliónál. Aztán kaptam Alan Lamassur levelét, eh, amit az elnök asszonynak küldött, amely azt tartalmazza, hogy 4 millió Hát jövőre 4 millió, tehát összesen 6 millió, azt hallottuk. Ezért külön azt kérném még, ha már kompromisszum alakult ki ebben a frakciók között, nem mondhatnánk azt, hogy legalább 6 millió. Elképzelhető hmm, pervans. Képzeljük el a tárgyalások során a Költségvetési Szakbizottságban némi tartalékot meg tudtuk mozgatni. Persze nem minden a pénz. Ha egy téma jó és izgalmas, akkor nem kell akkora nagy összegeket elővarázsolni. De valahogy egy minőséget akarunk elérni, és hát nagy területen akarjuk szórni a gondolatunkat, nem szabad engedni, hogy elszivárogjon az egész. Ehhez egy bizonyos összegre szükség van. Csak akkor azt kérem, hogy legalább azt mondjuk, hogy legalább 6 millió. Jó? És akkor a 20 milliót persze csökkentettük, amit én javasoltam, de hát jó szándékkal tettem. Jó hiszemű voltam, tényleg. Köszönöm mindenkinek, köszönöm Martinnak is megkapja majd Stater úr még a szót a végén. Hers asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én Kacsin úr nevében beszélek, aki a másik árnyék előadó. Megköszönjük az előadó kooperatív és konszenzus célzó munkáját. 27 kompromisszumos módosító indítvány volt ennek az eredménye, és ezt mind támogatjuk. Ahogy jeleztük, kibővítjük az aktív időskor fogalmát, a társadalmi tevékenységek, oktatás, önkéntes munka, sport, kulturális tevékenységekre. Ez nem áshatja alá a család szerepét, illetve azt sem, hogy aki gazdaságilag aktív kíván maradni, az maradhasson. Ezek a tevékenységek a munkavégzés utáni vagy csökkentett gazdasági tevékenység időszakában támogatják az egyéneket az életvitelük fenntartásában. Az idősödő társadalmak jelensége azt jelenti, hogy az Európai Unióban regionális és helyi megközelítéseket kell kidolgozni, amelyek figyelembe veszik a helyi sajátosságokat. A szakbizottságnak erős álláspontot kell kialakítani a költségvetéssel kapcsolatban, és az előadó javaslatai a megfelelő egyensúlyt érték el, hiszen az európai évet pénzügyi szempontból azért ellenőrizni kell. Korábban nagyobb összegek álltak rendelkezésünkre, de a 6 milliós összeg, 6 millió euró is megfelelő, a tagállamok és az Európai Bizottság tett vállalásokat. Támogatjuk azt a kompromisszumot is, amelyben most már alcím is szerepel, és örülünk a, tanács, örülünk a jelenlegi álláspontnak. Reméljük, hogy a tanácsal hamar megállapodásra sikerül jutni, hogy az aktív időskor európai éve tökéletesen lebonyolódhasson, és minél előbb el lehessen kezdeni. Lambert asszony következik. Uh, thank you, President, and I too. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik megköszönték az előadónak a kiváló munkáját és a nagyon jó együttműködést ezzel az anyaggal kapcsolatban. Hadd utaljak Hers asszony szavaira, ő is azt mondta, hogy gyorsan kellene lezárnunk ezt az ügyet, úgyhogy a lehető legtöbb idő álljon rendelkezésre az előkészítésre. Ebben a szakbizottságban mindig elmondjuk ezt, ugye, hogy az európai évek általában úgy indulnak be, hogy nagyon kevés az idő az előkészületekre, tehát minél előbb lezárjuk a munkát, annál hamarabb el lehet kezdeni az előkészületeket. És ez rögtön a pénzhez is vezet, tehát a költségvetési kérdésekhez. Nagyon fontos szerintem, hogy a lehető leghatározottabb álláspontot fogalmazza meg ez a szakbizottság. Én a 75-ös módosítót hajlandó vagyok visszavonni ennek érdekében. Ezt mi nyújtottuk be de annak érdekében, hogy koherens, konszenzusos megközelítése legyen ennek a szakbizottságnak, én hajlandó vagyok ezt visszavonni, és a mi frakciónk nagyban egyetért Thomas Mann úr által elmondottakkal, az európai évekkel kapcsolatban. Tehát nagyon-nagyon szűkös költségvetése van ezeknek az európai éveknek, és szinte csoda, hogy ilyen jól tudnak működni. Megnéztük azt a lehetőséget is, hogy mondjuk kisebb eseményeket lehetne finanszírozni, hogyha még plusz költségvetés lesz elérhető, akkor érdemes lenne ezekre felhasználni. Számunkra még volt valami, ami fontos az európai évben, ez pedig a sokszínűség, a diverzitás, tehát hogy minél többen vegyenek részt az eseményeken. Próbáljuk a lehető leginkább integrálni, bevonni minden társadalmi csoportot. Nem csak a generációkra gondolok, hanem a társadalom különböző csoportjaira is. És nagyon üdvözlöm azt, hogy az előadó támogatja a módosító indítványokat, amelyeket ebben a témában benyújtottunk, és hogy beemelte őket a kompromisszumos javaslatba. Ezeket tehát támogatjuk Aztán pedig volt néhány nagyon értékes javaslat a regionális bizottságból. Ez arról szólt, hogy, az önkormány, hogy valamennyi kormányzati szintet vonjuk be a munkába, ezt is támogatjuk. Szerintünk ez az egyik mechanizmus a lehető legtöbb részvevő bevonására. Az egyik kompromisszumos módosító indítványban is szerepel az, hogy a szinergiákat meg kell találni a különböző európai évek között. Nagyon ritkán történik meg az, hogy én a saját hazámról dicséretesen nyilatkozom, de az az igazság, hogy az én hazámban nagyon igyekeztek annak azt elérni, hogy a szegénység elleni küzdelem évét összekössék a következő európai évvel, bevonták az összes kormányzati szintet a munkába, és a következő európai év, az aktív időskor európai év esetében is megpróbálják ezt az átmenetet megteremteni, hogy folytonosság legyen, mert a tanulságokat nagyon jó felhasználni, amit az egyes európai évekből levonunk. Köszönöm szépen, akkor az előadó hoz fordulok a Kulturális Bizottság előadója itt és kérdezem, hogy kíván-e szólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tehát akkor a Kulturális Bizottság nevében szólnék néhány szót Martin Kastler jelentéséről. Az aktív időskor évéről. Talán jobb lesz, hogyha finnül beszélek, úgyhogy kérném tegyék fel a fülhallgatóikat azok, akik még nem tették ezt meg, és akkor finnül folytatom. Tehát, először is gratulálok Keszler úrnak, nagyon jó ez a jelentés. Ahhoz is gratulálok, hogy Kaszler úr beépítette az anyagába a Kulturális Szakbizottság véleményét. Ezt örömmel veszük tudomásul. örülünk annak, hogy a legfontosabb kontextus, tehát ez a kulturális kontextus is itt megfontolásra kerül. Szeretnénk a sportot, a mozgást itt kiemelni, az emberek egészségére, jólétére ennek nagyon nagy hatása van, és nem csak a fizikai jólétre gondolunk, hanem a szellemi, a lelki jólétre is. Tehát itt az önkéntes munka is fontos, az élethosszig tartó tanulás is nagyon fontos. Szerintünk az emberek nagyon sokféle dolgot meg tudnak tanulni, el tudnak tan- sajátítani új készségeket különböző életkorokban. Az előadó is sokat tanult egész életében, és azt is megtanulta, hogy az idősödés lehet érték. És ez egy nagyon jó év lesz, azt hiszem, nagyon jó év lesz ez az időskor európai éve. De elnök asszony, komolyra fordítva a szót, ez valóban egy fontos európai év az európai döntéshozók számára is. A, azt az európai attitűdöt, amelyet jelenleg látunk, egy kicsit meg kell változtatni. Úgy gondolják az emberek, hogy 25 és 55 éves kor között aktív az ember, a gyerekek kiárják az iskolát, aztán dolgoznak, és úgy gondolják az emberek, hogy ez az élet aktív része. Tehát a társadalom ban ezt a fajta gondolkodást meg kell változtatni. A foglalkoztatási szakbizottságban is azt mondtuk, hogy nem csak a GDP növelése a fontos egy ember életében. Legalábbis más fontos dolgok is vannak az életben, én így látom, az élet ajándék. És figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy azok az emberek, akik hozzájárultak már a társadalom gazdagításához, akik lezárták a munkaképes időszakot, a munkájukat, megérdemlik a tiszteletet, a megbecsülést, hogy egy élet munkájának a gyümölcseit élvezhessék, és hogy gondoskodjunk róluk. Fontos, hogy az emberek úgy érezzék, hogy szükség van rájuk, hogy számítunk rájuk. És tudják, hogy ismerik a Maslow piramist, a, a igények hierarchiáját, az ember szükségleteinek a hierarchiáját, itt a mások általi elismerés, elfogadás, szeretet is számít. Elnök azt hogy mielőtt még több részletre, részletbe bocsátkoznék, hát hadd mondjam el, hogy én rengeteget tudnék írni ebben a témában. Kessler úr megpróbálja az anyag minőségét javítani. Úgyhogy én nagyon örülök, annak a kompromisszumnak, amit most láttam, nem is fogok hosszasabban beszélni erről. Örülök, hogy beépítették a mi javaslatainkat az anyagba. Nagyon örülünk annak, hogy megvalósul ez az európai év, de reméljük, hogy nem csak egy évig tart, hanem az emberek attitűdjét, gondolkodásmódját hosszú távon fogja megváltoztatni és reméljük, hogy az idősödő embereket sokkal jobban fogják tisztelni ezentúl a társadalomban, és reméljük, hogy ez más politikákon belül is megjelenik majd ez a megközelítés, és köszönöm még egyszer az előadónak. Érdem az előadót, hogy mi a véleménye a vitáról. Köszönöm szépen. Csupán két megjegyzést engedjenek meg. Köszönöm szépen ezeket a baráti szavakat. Nagyon szívesen visszanyújtom a virágcsokrot, a dicséreteket. Nagyon örültem, hogy közösen dolgozhattunk a közös kompromisszumokon. Nagyon jól értettem Thomas Mann és Lambert kolléganő, tehát hogy visszavonják a pénzügyi területre vonatkozó indítványaikat és a kompromisszumot el tudják fogadni, hogy azzal a módosító indítványa, hogy az at least a legalább bekerüljön, tehát legalább 6 millió euró. Jól értettem? akkor ez így szerepel majd. Majd a titkársággal felveszem a kapcsolatot. Most nekem kell ezt kérnem, vagy, vagy a szóbelit kiterjeszti elő? Tehát hogy kerül be oda ez a legalább? Jó, majd megbeszéljük a későbbiekben. Jó, egyébként köszönöm a Kulturális Szakbizottságnak, és ez a második megjegyzésem, Takula úrról van szó, nagyon fontos ösztönző volt, amit mondott, ezt még lekerítjük. A regi kapcsolatban maradunk még és azt hiszem holnap a szavazáson molyadalmak nélkül le tudjuk ezt zárni itt a szakbizottságban, és remélem, hogy a tanácssal és a bizottsággal is viszonylag gyorsan végighajtjuk ezt a dolgot, hogyha a büdzsében is egyet tudunk érteni, persze. Köszönöm szépen. Lambert asszony, ugye azt is figyelembe fogják venni a szavazó listákon, ami elhangzott. Ugye, tehát ez a módosítás meg fog történni a listákon is, hiszen van itt egy szóbóli módosító javaslat, hogy eleget tegyünk az itt elért megállapodásnak, egyességnek. A szavazás után majd meglátjuk, hogy a továbbiakat hogyan kezeljük a májusi plenárisig annak érdekében, hogy sikerüljön megállapodásra jutni első olvasatban. A hatodik napi rendi pont következik. A szakképzési, a szakképzési együttműködés európai szinten az Európa 2020-as stratégia keretében annak támogatására. Megnézzük a módosító indítványokat és asszony jelentésével kapcsolatban. Kérem, mutassa be a módosítókat. Köszönöm szépen, elnök úr, vagy elnök asszony. Köszönöm az árnyék előadóknak is, akik a segítségemre mondta, voltak. A 116 módosítót elég jól sikerült kompromisszumos indítványokba összefoglalnunk, ezek megszülettek, tehát egyébként a többi szakbizottság véleménye is érdekes volt, nagyon érdekes véleményeket fogalmaztak meg kiegészítésképpen egy néhány módosító indítvány nem úgy tűnt, hogy megszülethet tulajdonképpen, viszont vita tisztázás után a legtöbb indítványt át tudtuk ültetni a kompromisszumokba. Azt hiszem központi pont mindenképpen valamennyi árnyék előadó számára, hogy a szakképzés vonzerejét jobban kiemeljük, és hát annak a minőségét. Itt egy néhány pontot felsoroltak, például, hogy egy későbbi időpontban is lehetővé váljék a szakképzésből átlépni az egyetemi oktatásba például, tehát a felsőoktatásba. Ez volt az egyik központi megjegyzés, a másik pedig, ami szintén nagyon sok módosítóban szerepelt, a továbbképzés kérdése volt, amivel nagyon sok munkavállaló a demográfiai változás miatt, és hát hosszabb ideig maradnak az emberek a munkaerőpiacon a nyugdíjkorhatárok miatt is. Éppen ezért fokozottabban kell ügyelni a továbbképzésre, az élethosszig tartó tanulás lehetőségére, amit a munkavállalóknak el kell fogadniuk. Természetesen ehhez rugalmas kínálati oldalra van szükség. Mi nagyon tudatosan, célzott nyugodtan megerősítettük még a célcsoportokat, a migránsokat, az etnikai kisebbségeket, a fogyatékkal élő embereket, és hát a családokat is, tehát iskoláskorú gyerekek, tanköteleskorú gyerekek is fontosak, hiszen ez a célcsoport nem mindig olyan rugalmas, mint egy egyedül élő munkavállaló, vagyis a továbbképzésben ezt figyelembe kell venni és a 20-20-as stratégia keretében ezen csoportok részarányát a munkaerőpiacon erősíteni kell. A következő pont, hogy a fiatal nőket hogyan tudjuk olyan szakmákba bevezetni, ahol a férfiak a dominánsak pillanatnyilag, ez is bekerült a módosítók közé, és hát a módosítókba pedig átemeltük a kompromisszumosokba. A következő fontos megjegyzés volt a kopenhágai folyamat által elindított mechanizmusok és eszközök figyelembevétele. Az európai szakképzési hitel, vagy kreditkeret, és hát, hogy ezt például átültessék a tagállami szinten, és javítsák is ezt a munkát, ha szükség van rá és a nem formális, az informális képességeket, amikre szertet mondjuk egy munkavállaló el kell ismerni valamilyen úton, módon. Ez is egy központi téma lett aztán a módosítókban. Nagyon fontos volt még a mobilitás témája, hogy lehetőleg korai szakaszban, már a szakképzés idején lehetővé tegyék azt, hogy az egész európai munkaerőpiac rendelkezésre álljon, az a Youth on Move témájával szorosan összefügg, ami szintén a mai délután témája, vagyis egy átfogó megközelítést alkalmazunk, de azt mondjuk, hogy az önkéntesség nagyon fontos. Illetőleg a finanszírozhatóság kérdése, és ne legyen ne, néhány eh, ember kiváltsága legyen a továbbképzéshez való hozzáférés a jövőben, hanem a munkavállalók nagy része számára finanszírozhatóvá kell tenni ezt a dolgot, tehát ilyen kínálatokat kell kialakítani, és ilyen módon lehetőséget eh, kell teremteni. Itt a tagállamoknak is feladata, hogy innovatív megoldásokat találjanak, mint például bónusz megoldásokat, vagy voucher megoldásokat és hasonlókat. Így kell megpróbálni finanszírozni. Mert puis... Köszönjük, Elmer úr, majd Koszlovszki úr, Elmer úr. Um, well, thank you, Madam Chairman, and um, may I... In... Köszönöm, elnök asszony, és hadd kezdjem szokásos módon Hírsasszony megköszönésével, mert nagyszerű munkát végzett, de hadd fejezzem ki csalódottságomat is, mert az ECR árnyék előadójaként a kompromisszumos eljárásra szóló meghívást sosem kaptuk meg, így aztán ebben nem vehettem részt. És miután most megvizsgáltam a kompromisszumos megoldást, el kell, hogy mondjam, hogy nem tükrözik a mi csoportunk álláspontját, és ezt ilyen kompromisszumokat nem tudnánk támogatni. Hadd mondjam el azt is, hogy szerintünk is rendkívül fontos a szakmai képzés, és hogyha nagy ritkán kritizálom a saját hazámat, akkor például az egyik pont az, amikor azt szoktam mondani, hogy az egyetemeinken nagyon kicsi a hangsúly a szakképzésen, és nagyon nagy az akadémiai, a klasszikus akadémiai képzésen. Remélhetőleg a kormány ezen most változtat. A kérdésem az, hogy mi az Európai Unió hozzáadott értéke ebben a folyamatban, mert úgy tűnik, hogy ezen a területen a tagállamoknak kellene a saját igényeiknek, kultúrájuknak, tapasztalatuknak, iskolarendszerüknek megfelelő döntéseket meghozni. A másik fenntartásom az az, hogy karácsonyfaként kezeltük ezt a jelentést, amelyre mindenfajta díszt aggattunk a politikai korrektségnek megfelelően ra, rasszok közti egyenlőség, nemek közti egyenlőség, stb. Ezek eh, természetesen eh, szép dolgok, de így eh, töményen gyakorlatilag elnyomják ezt az egyébként jó jelentést, tehát végül is kicsit csalódottak vagyunk. Merci, Monsieur Koslowski, puis Madame Lambert. Koslowski úr, és aztán Lambert asszony. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönöm Hírsasszonynak a az erőfeszítéseit, és hadd mondjam el azt is, hogy egy nagyon átfogó jelentéssel van dolgunk. Sok fontos dolog szerepel a szakképzéssel kapcsolatban ebben a jelentésben. Szeretném megköszönni az előadónak az együttműködését is. Sokszor találkoztunk, együttműködtünk, így született ez az anyag. Az egyik találkozó során, ahol más árnyékelőadók is részt vettek, ott dolgoztuk ki a kompromisszumos módosítókat. Ez egy nagyon hasznos találkozó volt, konszenzus is született, és 13 kompromisszumos módosítót hoztunk össze. E, ezeknek megszavazására ösztönöznék mindenkit. Említenék egy sor olyan módosítót, ami nem nincs benne a módosítók, bocsánat, a kompromisszumos módosítók között. Ez, ezért én szóbeli módosítókat is fogok benyújtani. A 78-as módosítóban a bátorít szót, nem pedig a felszólít szót szeretnénk használni, a hatos módosítóban pedig azt mondjuk, hogy a fenntartható munkahelyek azok sürgős feladatot jelentenek. Kupakis úr szintén nyújt be szóbeli módosítót a 41-essel kapcsolatban, megint csak az bátorít szót szeretnénk látni, és a 106-oshoz is nyújt majd be szóbeli módosítót. Szeretném, ha ezeket is elfogadnák, csak úgy, mint az egész jelentést. Köszönöm. Lambert asszony. Bien, alors, Madame Lambert, et puis ensuite euh, je... Lambert asszony. Következik. Köszönöm. Én Törőnen asszony helyett beszélek most, aki nem lehet itt, ő az árnyék előadónk, szerintem is jó munkát végzett a raportőr, és támogatjuk a kompromisszumos módosítókat. Örömmel látom azt, hogy a Leonardo da vinci belül, illetve az ESF-en belül meg törek, törekedtek európai hozzáadott érték teremtésére. A 21-es módosítóval van egy kis problémánk, mert ott az egyes tagállamok legjobb gyakorlatát, Dánia, Németország, Ausztria legjobb gyakorlatát szerettük volna eh, kiemelni. Eh, általában ugye negatív fényben tüntetjük fel a tagállamokat, itt most pozitív fényben akartunk hármat feltüntetni, és sajnáljuk, hogy a kompromisszumos módosítóba ez nem került be. Euh, Nincs több előre bejelentett hozzászóló, éppen ezért én most meg is adom a szót Hirsasszonynak. Ähm, um äh, Köszönöm. Köszönöm. Hadd válaszoljak akkor a konkrét legutolsó kérdésre, a 21-es módosítóra, ahol három országot pozitív példaként említettek, ahol a szakoktatás és a szakképzés egy duális rendszeren belül működik. Nos, az árnyék előadókkal folytattunk megbeszéléseket, és arra jutottunk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyeknek hasonló rendszere van. És akkor felmerült a kérdés, hogy mindegyik tagállamot listázzuk-e, vagy egyiket sem. És aztán úgy döntöttünk, hogy azok az emberek, akik értenek a témához, úgy is tudják, hogy melyik országokról van szó, E, és éppen ezért így csak azt említjük, hogy vannak olyan országok, amelyek duális rendszeren belül csinálják a szakképzést, e, illetve a szakszélvizésen belül duális rendszert üzemeltetnek, e, és nem soroljuk fel őket. Ami a módosítókat illeti, ezeket én, az itt elhangzott módosítókat, ezeket én pozitívnak látom, és úgy gondolom, hogy ezek valamit adnak a jelentéshez, világosabbá teszik azt. Sajnálom, ha az ECRS kollega nem kapta meg a meghívónkat. A bizottságban sokszor beszéltünk, láttuk az önök módosítóit is. Nagyon sajnálom, ha nem kaptak meghívót, de azt bizt, abban biztosan egyetértünk, hogy a szakképzés rendkívül fontos, és ezért remélem, hogy az önök frakciója is támogatni fogja, eh, tudni fogja ezt a jelentést eh, a folyamat végén. Mindenkinek köszönöm a hozzájárulást, mert eh, tekintettel a magas eh, ifjúsági munkanélküliségre ez most egy különösen fontos téma. Köszönöm. Köszönöm erről a jelentésről, akkor holnap szavazunk. Most pedig következik a hetes napi rendi pont, ahol egy véleményt kell adnunk a kulturális szakbizottságnak. Mozgásban az ifjúság, az európai oktatás és képzési rendszerek javításának kerete, most pedig megadom a szót a raportőrnek, Jutta Steinrücknek 18 kompromisszumos módosítóról van itt szó. Frau äh, Vorsitzende, die... Köszönöm, elnök asszony. A 186 módosító volt eredetileg, ami mutatja, hogy milyen nagy érdeklődés övezte ezt a jelentést. És eh, örültem annak is, hogy egy irányba mutat majdnem az összes módosító. Az együttműködés a raportőrökkel, a kollégákkal nagyon jó volt, és kölcsönös bizalom légköre uralkodott a tárgyalások során. Mindenki szerette volna javítani a jelentést. Az ideológiai akadályokat is vettük, sikerült pártokon át ívelő megoldásokat találnunk. A legfontosabb téma az volt, hogy milyen átmenet legyen az iskola és a munkavilága között. És azt szerettük volna, hogy ez az átmenet a lehető legproblémamentesebb és gyorsabb legyen. A fiatalok ne kelljen, hogy rosszabb munkakörülményekkel szembesüljenek, mint egyéb munkavállalók, e, tartozunk ezzel nekik, illetve a gyakornoki munkát vizsgáltuk még meg, ez eh, szintén fontos része a tapasztalatszerzésnek, ugyanakkor bizonyos minimális standardokra szükség van. A mobilitással is foglalkoztunk, a mobilitás szükséges dolog, ugyanakkor a mobilitásnak vannak korlátai. A mobilitás önkéntes kell, hogy legyen. Ami a kompromisszumokat illeti, azt gondolom, hogy azokat legalábbis akiktől én még visszajelzést kaptam, ők mind elfogadták. Voltak, akik eh, határozottabb megfogalmazást szerettek volna például a gyakornoki rendszer minimális standardjaival kapcsolatban, illetve a fiatalok elleni diszkrimináció ellen léptek volna fel határozottabban, eh, fiatal munkavállalók ellen diszkrimináció. Eh, de azt gondolom, hogy összességében jó véleményt írtunk. Köszönöm. Köszönöm, Helmer úr. Well, thank you very much, Madam Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd mondjam rögtön, hogy mi mindannyian azt szeretnénk, hogyha tudnánk segíteni a fiatalokat, hogy az iskola után belépjenek a munkaerőpiacra, és mindannyian szeretnénk a fiatalokat segíteni abban, hogy vonzó munkahelyeket találjanak. Szerintem senki nincs itt ebben a teremben, aki azt mondja, hogy nem, mi nem akarjuk ezt megtenni. Tehát megint az anyasággal kezdünk, megint a kájhától. Nem tudom, hogy egyetértünk-e abban, hogy ez jó. És vajon ez a vélemény elvezete minket a célunkhoz? Szerintem nem. Ahogy elmondtam az előző jelentésnél is, én nem látom ennek a hozzáadott értékét. Hát eléggé véletlenszerű célkitűzéseket fektettünk itt le, hát azt mondták, hogy ezek nagyon ambiciózusak, hát én azt mondanám inkább, hogy reménykedés és kívánságok, mert nincsen semmilyen gyakorlati módszer, amelyekkel ezt elérhetnénk, és megint elmondanám ugyanazt, mint az előző jelentésnél, hogy azok a rendszerek, amelyeket létrehozunk, az oktatási, kulturális és egyéb igényeknek kell, hogy megfeleljenek, és így tudják segíteni a fiatalokat, de én igazából nem tudom, hogy mi az európai hozzáadott érték számomra, ez itt nem látszik. A frakciónk végkövetkeztetése pedig az, hogy ez a vélemény nem járul hozzá pozitívan ehhez a munkához. Ez tulajdonképpen csak a szavak, ez a szakbizottság csak beszél, beszél és megpróbálja azt megmutatni, hogy jó, hát ez szuper, jó, itt a kompetenciája, és igazából semmit nem tesz le az asztalra, tehát mi a vélemény ellen vagyunk. Deli, pardon. Deli asszony, elnézést először. Bach úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni Steinrock asszonynak a munkát. Nagyon jól működtünk együtt, mert az elejétől fogva, és az előadó mindig is igyekezett a kompromisszumokat elérni, ahogy ezt már hallottuk. Nem volt könnyű, hiszen sok különböző vélemény formálódott az egyes frakciókon belül. Azért egyetértettünk abban, hogy a fiatalok Európában nagyon drámai helyzetben vannak, nagyon nehéz helyzetben vannak, és mindenkinek igyekeznie kell azon, hogy ezt a helyzetet javítsuk. Több dolgot felvetett már az előadó. Én ehhez azt tenném hozzá, hogy a különböző oktatási rendszerek harmonizációja, hozzáigazítása a munkaerőpiachoz fontos. Ösztönözzük a fiatalokat arra, hogy legyenek mobilisak, a határokon átnyúló tanulás támogatása nagyon jó, de szerintem a határokon átnyúló munkavégzést is támogatnunk kellene. A végzettség és képesítések elismerése nagyon fontos, vannak még itt problémák a tagállamokban ezzel kapcsolatban. Ezt javítani kell tehát. Érdemes a jelenlegi fiatalokat célzó programokat is támogatni, megerősíteni. Én azt hiszem, hogy a minimális követelmények gondolata nagyon jó, már ami a munkatapasztalatokat illeti. A jelentésben több érdekes gondolat is szerepel. A tagállamokat arra kérik, hogy dolgozzanak ki stratégiákat annak érdekében, hogy a fiatalokat a munkavilágába tereljék, ösztönözzék. Én remélem, hogy ezt a jelentést nagy többség fogja majd támogatni. Köszönöm, Deli asszony következik, és aztán Linda asszony. Először is gratulálok az előadó asszonynak, Emily Turinennel együtt mi is több módosítót be tudtunk nyújtani, amelyeket elfogadott az Európai Parlament ifjúsági intergrupja is részt vett ebben a munkában, látható, hogy a kompromisszumos módosítók tükrözik ezeket, és ezért nagyon elégedettek vagyunk a végeredménnyel, egyetlen egy kompromisszum kivételével, amely egy picit problematikus. Ez a B1-es. A mi módosítónkban az szerepelt, ami a Figerődó jelentésben is, az, hogy mindenfajta életkoron alapuló diszkriminációt meg kell szüntetni. A társadalmi védelem esetében, de mi a BA B1 kompromisszumban ezt nem találtuk meg, ezt a megfogalmazást. Hogyha nem ez a fogalmazás szerepel ebben a kompromisszumos módosítóban, akkor számunkra sajnos ennek így nincsen értelme. Lindasszony, és aztán Halkin asszony. Igen, köszönöm szépen. Én is kerestem a kompromisszumos módosítók legfrissebb változatát, és elnézést, hogyha a számokat rosszul mondom, nem tudom, hogy a legújabb változat van-e a kezemben. Én is többet nyújtottam be, és látom, hogy egy-két módosítón benne van a kompromisszumokban. Ne beszéltünk ezekről, de az AB kompromisszum például a megszorító intézkedéseket említi, az oktatási költségvetés megnyírbálását. Én nem tudom, hogy még mindig ugyanez a szám, számozás elnézést kérek. Szerintem ez még mindig a tagállamok kompetenciájába tartozik és itt egy kicsit aggaszt engem a szubszidiaritás itt. Aztán a B kompromisszum, bocsánat, ha rossz a szám, már nem ez a szám, ez azt hangsúlyozza, hogy a foglalkoztatási gyakornoki szerződésekhez is kellene, hogy kapcsolódjanak a társadalombiztosítási jogosultságok már az első naptól. Ez egy kicsit általános, és szerintem túl lép a kompetencián, a mi kompetenciánkon szerintem a tagállamokra kellene hagyni ezt, picit nehéz számomra ezért ezt a kompromisszumot elfogadni. Az F kompromisszumot illetően nem vagyok biztos abban, hogy a család szerepének a támogatása benne van-e. Ezt sokszor megbeszéltük, nagyon sok jelentésben szerepelt ez. Tudom, hogy sokan mondják, hogy ők a család helyett inkább a háztartás szót szeretnék, mert ugye nyilvánvaló vannak olyanok, akik nem támogatják a család szó használatát, és talán jobb lenne, hogyha még ebben a késői szakaszban is meg tudnánk ezt oldani, hogy kicserélnénk a család szót a háztartásra. A G kompromisszum, ez megint a, a belső gyakornokok, hogy itt legyenek minimális standardek, minimális előírások. Hát nem tudom, hogy ezt nem megintem a tagállamokra kellene hagyni. Elnézést kérek még egyszer, hogyha a számozást vagy a megjelölést rosszul használom. Van még egy-két kompromisszumos módosító, aminek szintén nem örülök, de ezzel most befejezem, majd holnap reggel, még holnap reggel előtt ezt megnézzük. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, Harkin asszony, és aztán Thomas Mann. Köszönöm. Az árnyék leadó csak azt kérte tőlem, hogy mondjam el, hogy elégedett a kompromisszumos indítványokkal, nagyon jó konstruktív munka volt az előadóval, és nincs igazán semmilyen megjegyzés a jelentése kapcsolatban, elégedett ezzel, ahogy van. Én jó magam azonban mondanék valamit, utalva arra, ami most elhangzott, egyesek szeretnék kicserélni a család szót. Hát én mondjuk nem ezt a nézőpontot képviselem. Szerintem mindannyian valamilyen típusú családból jövünk, és persze, hogyha nem értelmezzük túlságosan szigorúan a család fogalmát, úgyhogy én nem támogatnám azt, hogy kicseréljük ezt a szót, amelyet olyan gyakran használunk. Ebben nincsen semmi negatív, de hát ez az én személyes véleményem. Thomas Mann, és aztán Hírsasszony. Äh, Köszönöm szépen. Jutta Steindrucknak azt tudom mondani, mivel a jelentés olyan jó volt, nem volt esélyem. Itt vagyok. Itt, hogy egy néhány módosító indítványjal álljak elő, erre nem volt szükség, mert azok a tartalmak, amelyeket én elvártam, azok megfogalmazódtak, mint például hogyan tudunk konkrét, speciális igényű csoportokat elérni, ezt elmondták. Tehát ha megnézzük a módosító indítványokat, amelyek aztán kompromisszumokhoz vezettek, ez egy jó bázist. Hogy a néppárt mit gondol, ez George Bush egyébként világossá tette az imént, támogatjuk a, ezt a részt a jelentésben, és George Buff és Roger Helm a másik oldalon egymás mellett ülnek. Roger nagyon kritikus, és azt mondta, hogy milyen edit value, milyen többletérték keletkezik itt. Természetesen a tagállamok a szakképzéssel, a továbbképzéssel maguk foglalkoznak. Nem akarunk ebbe beleszólni, de Roger, mit akarunk? Tehát, hogy segítünk, hogy hogyan lehet egymásnak segíteni, hogyan lehet olyan EU-t létrehozni, amelyben a mobilitás egy fontos téma szükséges kijelenteni, megnézni, hogy mi az, amit máshonnan vehetünk át, hol tudunk kritikusan fogalmazni magunkkal szemben is, tehát hol tudjuk megállapítani, hogy gyenge pontjaink vannak, erre van lehetőség. Ha a H kompromisszumra gondolok, például az európai uh, szakképzési keret, ugye, tehát ez egy keret, nem több. Azt akarjuk elérni, hogy Európában a szakképzettség, a képesség egy rögzített dolog legyen, hogy tudjuk vele mit kezdeni, ha látjuk, hogyha közösen tudunk definíciókat kialakítani. Ez nem azt jelenti, hogy Európa rendeli előket vagy előírja őket, hanem egy olyan win-win helyzetet akarunk elérni, amelyben azt mondhatjuk, van egy definícióm, van egy fogalmam, és akkor tudom, hogy milyen feltételekkel jár ez, illetőleg hogyan tudok elismertetni egy végzettséget. Tehát nem plusz kötelező végzettséget jelent ez, amit el akarunk kérni, hanem meghatározok, hogy mi van. Ha már ez sikerül, akkor egy többletértéket alakítottunk ki, anélkül, hogy beavatkoznánk mások ügyeibe mit csinálunk, kongresszusok vannak, különböző dokumentumokat fogalmazok meg különböző nyelveken, ez a lényeg, hogy megértse mindenki, hogy mit is akarunk. Ezért a részemről csak gratulálni akarok Jutának, és szerintem ez jól lesz alapja A néppárti szavazatok elég biztosak, de egyébként George azt már el is mondta. Hírs. Köszönöm én is gratulálni szeretnék a jó együttműködéshez, hogyha ilyen sok a az indítvány, a módosító, az mindig kihívást jelent, egész jól sikerült ez a kompromisszumokon. Szerintem látszik, hogy sok módosító indítványt be tudtak vonni a kompromisszumok alá, tehát egy irányba mutatnak a dolgok. Nagyon sok fontos pontot megragadnak, éppen az én szakképzési témámmal összefüggésben külön örülök, hogy sikerült ebbe az irányba elindulni. Azt hiszem, hogy a téma közös sok területen, és ennek nagy jelentősége van. Ennek ellenére már az árnyék előadók találkozóján megalapítottuk, hogy a P kompromisszum esetében mi most nem tudunk együttműködni, tudunk belemenni ebbe, hát a gyakornokok minimális sztenderdjéről beszélünk, Alapvetően ezt persze támogatjuk, de ott szerepel, hogy az a kihívás, hogy mindig bért kell fizetni a gyakornokoknak, aminek persze van értelme, de a kötelezettség elvezethetne oda, hogy számos érdekes gyakornoki állás ilyen szociális intézményekben, amelyek nem nagyon tudnak fizetni, vagy egyáltalán nem tudnak fizetni, ezek megszűnnének. Hogyha ezt a követelményt megfogalmaznánk, hogy mindig fizetni kell a gyakornokoknak a gyakorlat során, vagyis a P esetében tartózkodni fogunk. Egyébként pedig szerintem a kihívás a tagállamok felé az, hogy tényleg hajtsák végre a azokat a pontokat, amelyeket említettünk, tehát EU-ként semmiképpen nincsen hatáskörünk, nem állítjuk ezt, hanem igazából segíteni akarunk, ötletet akarunk adni, és ez nagyon fontos, mert már ezzel is jelzést küldünk, küldünk hiszen a cél az, hogy egy európai munkaerőpiac alakuljon ki, és hát az ifjúság körében a munkanélküliség egy európai, nagy európai kérdés, ezért közösen kéne egy közös európai bázison álló megoldást is találnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Steinrück asszony kap még szót. Abban az összefüggésben is, hogy ez fontos vélemény, annak ellenére, hogy csupán vélemény, hiszen a Kulturális Szakbizottság bevon bennünket. Parancsoljon! Még egyszer köszönöm szépen a kollégáknak. Egy néhány megjegyzésem van, az egyik Helmer úrnak szól. Bár Thomas Mann és Nagyja Hirsch már foglalkozott ezzel, hogyha valaki konkrét ötleteket akar bevetni, akkor konkrét módosításokat várok, és hogy működjenek együtt velünk az eddigi tárgyalásokon. Ez lett volna az elvárásom, és akkor ezt csináltak volna. Bírálni lehet persze, de akkor elvárnám az aktív részvételt is. Éppen ezért hálás vagyok, hogy más kollégák nagyon aktívan részt vettek a munkában. Ez egy olyan vélemény, amelyen nagyon sokat dolgoztunk együtt. Csak megpróbálom a még nyitott kérdéseket megválaszolni. Geli asszony, itt az e-kompromisszumot vizsgálja, a kor szerinti az életkor szerinti diszkriminációt. Itt szükség volt a kompromisszumra, de szerintem a célirányt megtartottuk, bár hát gyengítettünk a szövegezésen. Hát másfajta számozásom volt nekem, és ezért igazából nem tudtam részletekben nyomon követni a megjegyzést. Később szerintem beszélnünk kell még erről. Minden esetre azt gondolom, hogy az árnyék előadóval erről beszéltünk, és számos ponton ezt be is vettük. Ami a P kompromisszumot illeti, itt a jelentés célja az volt, és a, itt egyetértettek az árnyék előadók ezzel, meg kell akadályozni, hogy fiatal emberek több éves részben nem fizetett gyakorlatokon keresztül tudjanak csak állást találni. Tehát azt akartuk mondani, hogy ez nem lehet a, a rend, vagy a rendszer, a szabály, hogy nem fizetnek nekik ennyit szerettünk volna. Egyébként pedig abban bízom, hogy a Kulturális Szakbizottság a remélhetőleg nagy többséggel elfogadott véleményünkkel foglalkozik majd és ez nagyon fontos az ifjúság számára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Holnap szavazunk, mit már elmondtam. A nyolcas napi rendi pont. Az Innovatív Unió a címe ennek a véleménynek. Az ITRÉ-ből van a jelentés készítője, és Szári Szája, ami szakbizottságunkból a felelős ezért parancsoljon. Köszönöm, és köszönöm a kollégáknak is a 42 konstruktív, jó módosító indítványt ennek a módosítónak a hangulata, illetve szellemisége azt mutatja, hogy az innovációs politika nem csak technikai innovációt jelent, hanem szolgáltatási kulturális, szociális innovációt is jelent például, ezekkel oldhatjuk meg a demográfiai, demográfiai kihívásokat, illetve a szociális kihívásokat. Öt módosító indítvány, kompromisszumos módosító született, amelyeket egyeztettem. Azt gondolom, hogy az EPP ezeket teljesen el tudja fogadni. A 20-as módosítóról viszont azt mondanám, hogy nagyon könnyű a kutatás területén a nemek közti egyenlőséget előmozdítani, de a 20-as módosítóban kifejezett útmutatást kérnek, és azt gondolom, hogy ez a szubszidiaritást sértheti, Eh, én azt gondolom, hogy ezeket a múltmutatásokat eh, a tagállamoknak kellene eldönteniük. A 21-es módosítóval kapcsolatban hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy eh, az ILO definíciói szerint minden munkahelyet fenntarthatóvá kellene tenni, vagy lehetne tenni, hogyha fenntarthatóbb módon kezelnénk őket, tehát ezt a zöld munkahelyet E, ezt nem feltétlenül kell alkalmazni, nincsenek vörös munkahelyek, vagy kék munkahelyek, vagy szürke munkahelyek, tehát e, nem gondolom, hogy zöld munkahelyekről kellene beszélnünk, hanem egész egyszerűen fenntartható munkahelyekről itt én akkor majd külön szavazást fogok kérni. A 37-es, 38-as módosítók e, vonatkozásában nem tudtunk megállapodni Ezekről akkor majd külön kell szavazni. De a többi módosítót el tudjuk fogadni, és még egyszer köszönjük a támogatást, amit kaptunk ehhez a módosító, ehhez a jelentéshez, véleményhez. Esztrel asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először gratulálni szeretnék a jó minőségű munkához, és ahhoz is, hogy széles körű támogatást igyekezett szerezni, ami azt is jelenti megfelelő kompromisszumokat készített elő más frakciók javaslatainak vételével. Éppen ezért a kompromisszumos javaslatokhoz a frakció csatlakozni fog azokhoz, amelyek itt szerepelnek. Ami a módosító indítványainkat illeti, nyolcat terjesztettünk elő, hetet tudott támogatni a jelentés készítője a 20-as számú kivételével, tehát ez el is hangzott egyébként, és azt is elmondta, hogy a tagállamokra kéne bízni, hogy irány, iránymutatásokat fogalmaznak -e meg, vagy nem de azt gondolom a módosító indítványnak van létjogosultsága, hiszen önök is tudják, hogy a nemek perspektívája némi felvilágosítást is igényel, tehát plusz tájékoztatást is igényel a személyzet területén is, és éppen ezért úgy gondoltuk, hogy fontos, ezért terjesztettük elő ezt az indítványt. Azt gondoljuk, hogy ez egy fontos vélemény, kiegyensúlyozott is, olyas valamit, am, olyas valami ez, ami az Európa 2020-as stratégiához is alkalmazkodni tud, ezt is figyelembe veszi, és a válság összefüggésében ez az egész téma még fontosabbá vált, ezért támogatni tudjuk. Schröter asszony. Köszönöm szépen. Viszonylag sokáig tárgyaltunk a raportőr asszonynal egyes módosítókról. Úgy gondolom, hogy különböző perspektívák alakultak ki arról, hogy mi legyen a tartalma ennek a jelentésnek. Világos számomra, hogy úgy vélem, az innováció fontos terület a fenntarthatóság szempontjából. Egy sor jelentést készítettünk ezzel kapcsolatban, ahol megpróbáltuk a szociális dimenziót is képviseltetni Ilyen értelemben terjesztettem elő a módosító indítványaimat. Ezek olyanok, amelyeket mi már itt el is fogadtunk. Volt vita erről, ezt tudjuk. Ellentétes vélemények vannak, persze nem mindenhol. Nem mindenkivel a néppártból, de a jelentés készítőivel igen innovációk merültek fel olyan területeken, ahol azt gondoltam, hogy ez elég nehéz lehet. Ez egy olyan terület, ahol nem tudtuk megállapodni, például a szociális szolgáltatások ügye. Mert nem látom pontosan, mi a célja az innovációnak. Sok mindent megértek, ismerem a finn példákat, a finn sajátosságokat, de ahogy a finn példákra hivatkozni, ezt szerettük volna, de ezt nem fogadta el a raportőr igazából nagyon általánosan mond ki dolgokat, amelyek aztán más tagállamokra nézve pont az ellenkezőjét jelenthetik. Ezt tartom problematikusnak, ezt el is mondom itt. Itt van egy véleménykülönbség kettőnk között, és nem akarom, hogy innovatívak legyenek a dolgok önmagukban, hanem ha fogalmazok meg a célokat a szociális szolgáltatások területén, vagy ilyen tanácsadásnál, kábítószerfüggők esetében, stb. Nem mindegy, hogy milyen célja van ennek igenis szeretném látni, hogy a szociális terület itt központi szerephez jut, és a szöveg olyan legyen, hogy az összes tagállamra alkalmazható legyen, és ne csak egyre. Azt gondolom, holnap szavazzunk erről, hogy mi a véleménykülönbségek alapja, és meglátjuk, milyen eredménnyel. Bocsánat, egyéb iránt pedig támogatjuk a szociáldemokraták ügyét, azt mondjuk a gender mainstreaming egy olyan dolog, amely EU politika. Harkin asszony. Köszönöm szépen. Nagyon röviden csak megköszönném az előadónak a munkáját. A fenntartható munkahelyekről van itt szó, nem pedig zöld munkahelyekről, így fogunk szavazni. Foglalkoztathatóság a második, D, második téma. Nagyon jól látni, hogy gyakorlati javaslatok vannak arra vonatkozóan, hogy határokon átnyúlóan hogy lehet megvalósítani ezt a célkitűzést, illetve hogy a mobilitás elleni akadályokat lebontsuk. Van-e még valaki, aki szólni kíván? Ha nincs, akkor visszaadom a szót Eszája asszonynak. Igen, mondja az előadó. Yes, we are. Csak annyit, hogy Finnországban öregszik a leggyorsabban a lakosság, és vannak ezzel problémák, de nem akartam a saját hazámat emlegetni ebben a jelentésben példaként. Általában úgy tűnik, ha egy országot megemlít, általában úgy van, ha egy országot megemlítünk, akkor ugye mindenki azon kezd el gondolkozni, hogy az ő hazáját miért nem említették. De azt hiszem, hogy holnap könnyű dolgunk lesz a szavazásnál, és még egyszer mindenkinek köszönöm a támogatását. Merci beaucoup. Donc sur cette base, nous pourrons voter. Köszönöm, akkor ennek alapján szavazhatunk majd holnap, és most pedig következik a közös vita, ugye hat dokumentum csomagja van itt. Dávid Keze val dolgoztunk, David Kaza és én dolgoztunk ezeken, és ugyanakkor azt hiszem, hogy nem csak egyben, hanem egyenként is meg kell majd nézni ezeket a területeket, mert így dolgoztunk rajtuk, tehát dossziéról dossziére haladtunk a munkával, tehát hogy tisztázzuk minden egyes dosszi esetében, hogy melyek azok a pontok, amelyekről még eszmét kell cserélni. Tehát kezdjük a, az első, ugye itt mindegyik esetben arról van szó, hogy véleményt készítünk, az Econ bizottságnak, és az első ilyen anyag a költségvetési egyenek felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szól. Vannak kompromisszumos módosítók, amelyeket benyújtottak, és szeretném most gyorsan a lényeget elmondani, mármint a kompromisszumos módosítók lényegét. Az első az Európai az első a bizottság koncepciója a prudens fiskális politikák. Ez egy fogalom, gazdaságpolitikai fogalom, egy új fogalom. Nincsen szakirodalom ezzel kapcsolatban legalábbis még. Több módosító indítvány is érkezett ezzel kapcsolatban. Tehát azt javasoltuk a kompromisszumos módosítóban, hogy a hatékony és fenntartható kifejezést hagyjuk meg a prudens helyett. A második módosító a amely aztán több kompromisszumos, kompromisszumos módosító indítványhoz is vezetett. Behozza ide az EBSCO-t, ugye a Gazdasági és Szociális Ügyek Tanácsát, illetve azt, hogy az ÖkoFin mit tesz. Ez tulajdonképpen pontosan ugyanabban az irányban megy, mint amit most itt főigazgató úr reggel nekünk elmondott a foglalkoztatási főigazgatóság képviseletében, tehát hogy az egyes tagállamok helyzetét külön-külön vizsgálják meg, úgy készítenek majd ajánlásokat, és az ÖKOFIN, illetve a foglalkoztatási főigazgatóság fog ebben a munkában részt venni. Szerintem ugyanilyen szinten be kell ide kapcsolni a tanácsot is, mármint az ajánlások megfogalmazásakor. A 148-as cikkre kell ezt alapozni, amely a foglalkoztatási politikák koordinációjáról szól. A harmadik módosító, amit ugye mindenki megtalál a saját kis csomagjában a kompromisszumos módosítók között, ez egy kérés. Arra azt célozza, hogy a koherenciát, a költségvetési álláspontokat próbáljuk összehozni, a gazdaságpolitikák koordinációját próbáljuk a 2020-as stratégia keretein belül megvalósítani ez megint a eddigi megbeszélésünkre alapul. Természetesen egy ilyen um, anyagban nem utalhatunk egy konkrét stratégiára, mert nem lehet az elkövetkezendő 50 évre egyetlen egy kiindulási pontot meghatározni. Tehát jobb inkább a kompromisszumos módosító megfogalmazása, ami növekedésről és foglalkoztatásról beszél. Végül pedig még mindig az első anyagról van szó, itt az a negyedik dolog, amire fel akarom hívni itt a figyelmet. A nyugdíja kérdése. A K és az S módosítókkal kapcsolatban. Kásza úrral és más kollégákkal egyetértésben a következőt javasoltuk. Megfogalmazás, amely nem előlegez meg semmit, nem ítél meg semmilyen nyugdíjrendszert, amelyet esetleg a tagállamok működés, életbe léptetnek vagy megvalósítanak. A fenntartható finanszírozás esetén megemlítjük azt, hogy a nyugdíjrendszerek legyenek fenntarthatóak. De már korábban elmondtuk Omer Újtan asszony jelentésében, hogy mondjuk ha egy, az nem, a, nem tartozik az EU hatáskörébe, hogy egy adott tagállamnak milyen nyugdíjrendszere van, felosztó kirovó, vagy pedig másfajta. Ez a tagállam hatáskörébe tartozik. Tehát csak ennyit akartam kiemelni, és a vitát megnyitni, és akkor Káza úrnak meg is adom a szót. Um, grazie, signora President. Ehm, ehm, Köszönöm elnök asszony. Szeretném, szerettem volna, ha minden jelentésről együtt vitázunk, mert eh, vannak olyan módosítóink, amelyek az összeshez kapcsolódnak, és akkor a horizontális kérdéseket jobban meg lehetett volna vizsgálni. Mielőtt eh, elkezdeném ezt a, ennek a témának a feldolgozását, hadd mondjam el, hogy egy sor gondolat született a prudens pénzügypolitikáról, és az árnyék előadó külésén jó horizontális kompromisszumot találtunk, amely a fenntartható és hatékony és fenntartható szavakkal helyettesíti a prudenst. Azt gondolom, hogy ez egy olyan kompromisszum, amit eh, támogatni tudunk. Nagyon sok munka ment ebbe a jelentésbe, sok eh, találkozót tartottunk, nem volt könnyű a parlamenti szinten, frakció szinten ezeket a kompromisszumokat eh, elérni. És még mielőtt ez a vita elkezdődik, már is serkenteném önöket arra, hogy ebből a szemszögből vizsgálják a kompromisszumokat. Mert hogyha a kompromisszumok egy része elbukik, akkor gyakorlatilag minden bukik. Emellett a pénzügyi bírságok és szankciók pénzbevételével kapcsolatban voltak viták. Van egy kompromisszum szöveg, amely úgy szól, hogy ezek az összegek a pénzügyi stabilitási eszköz keretén belül legyenek felhasználva. Az 526-os, ami a 9-es napirendi pont, a 9-es napirendi ponthoz tartozik, ez a 1466-os rendeletet módosítja. E, nem kívánjuk a költséghatékony vagy költségtakarékos hatást e, kivenni ebből a szövegből, bár az elnök asszony erre utalt. Nekünk vannak problémáink a strukturális reformokkal, ezért nem tudjuk támogatni a 18-as, 29-es, 41-es, 52-es és 69-es módosító indítványokat, illetve a J kompromisszumot. A többivel egyet tudok érteni. Köszönöm. Merci. Euh, moi, j'ai pas Köszönöm szépen. Nincsenek nehézségeim ezzel. El is kezdte ön ezt elmondani, hiszen foglalkozott a szankciókból származó források felhasználásával. Megnézem a többi kollégát is. Van-e hozzászólás az önök részéről, vagy más részéről? Kreuzmann úr. Köszönöm szépen. Üdvözlöm azt, amit Káza úr a végén mondott. Itt különböző elképzeléseink voltak. Nem akartuk, hogy ezeket a pénzeket eh, a tagállamok és az Európai Unió befektes vagy beruházza, hanem egy európai válságmechanizmusba kéne befizetni, ezért kifejezetten támogatjuk. Ezt eh, üdvözöljük azt a javaslatot is, hogy eh, a túlzott deficit esetét figyelembe véve tiltsuk meg a túlságosan magas államadóságot. A, li- a liberálisok nem akarják a deficit eljárás felhigítását, ahogy a bizottság azt javasolta. Sajnos számos olyan ellen van ebben a véleményben, amelynek éppen ez a célja. Az említett vita alapján azt kérem, hogy egy-egy témát később még vitassuk meg, ami az efficient, meg az a sustainable kifejezés használatát illeti a prudent helyett, azt már megitattuk, és rendben is van a részünkről. Kigelt úr. Először is köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a módosító indítványokat, a kompromisszumos javaslatokat, és egyben ezzel mi jól el vagyunk. Arra szeretnék még utalni, hogy a D kompromisszumban a social downturn fogalma, hát most nem tudom ez mi, nem értem pontosan, és igazából nem tudom, hogy mi a következménye ennek. Tudni illik abban a pillanatban, amikor szociálisan romlik a helyzet, tehát a mutatók rosszabbodnak a munkanélküliségben, vagy a szociális lecsúszásban, akkor minden egyes alkalommal azt mondjuk, hogy ebben a pillanatban a fiskális, az adópolitika területén el lehet térni a szabályoktól? Itt ebben az esetben, hogyha ez tényleg így van, akkor kétségeimnek adok hangot. Nem gondolom, hogy ez a dolog egyébként az Econ szakbizottságon átmenne ebben a formában. Nem látok további hozzászólási igényt. A 18, 29, 31-es és a 69-es módosítással van aztán még egy további is, amit nem is írtam fel. Melyik volt az? 96-os. 18, 23, 41, melyik volt még? 96-os jó. Ezeket meg fogjuk vizsgálni, és a J kompromisszumossal kapcsolatban pedig ez egy olyan vita eszmecsere, amit fontosnak tartottunk, meg beszéltük. Fontosnak tartom ezt a módosítást. Tudni illik a célok az Európai Unió céljai kapcsolódnak a költségvetéshez is nyilvánvalóan, és a tagállamnak ezt végre kell hajtaniuk. Kész vagyok természetesen egy alternatív szöveget megnézni, de ami a szellemiséget illeti, a hasznosságot, a stratégia hasznosságát ne kérdőjelezzük meg a 20-as stratégiával kapcsolatban, és a kettőnek, a 20-as stratégiának és a tagállami stratégiáknak, költségvetéseknek valahol összhangban kell lenniük. Mert különben úgy gondolom, hogy fennáll a veszélye annak, hogy ugyanabban a helyzetbe kerülünk, mint a Lisszaboni stratégiánál, szép beszédeket tartanak, és aztán az Európai Szociális Alap megszületik, a tagállamok ebből kiszolgálják magukat, anélkül, hogy a 2020-as stratégiát figyelembe vennék, és adott esetben a költségvetési stratégiáik olyanok is lehetnek, amelyek nem felelnek meg a 2020-as stratégiának. Ezt biztosan nem szeretnénk. Ami pedig a D kompromisszumot illeti, Ebben is van kockázat, úgy gondolom, ha romlik a szociális helyzet, akkor a tagállamoknak természetesen külön intézkedéseket kell hozniuk. Csak hogy Gigold úrnak eleget tegyek részben, esetleg külön szavazhatnánk a szociális témában. maradunk a kompromisszumnál, és a sorsolról még szavazunk. Ki az, aki még hozzá akar szólni? Káza úr, a jé kompromisszum. Én egy másik szövegjavaslatot nyújtottam be, egy más megfogalmazásra vonatkozó javaslatot ami talán elfogadható lett volna számunkra és mások számára is. De hát, ahogy látom, nem fogadták el. Talán még holnapi nap előtt meg, elő tudunk állni egy másik megfogalmazással, amely nem veszi ki a költség megtakarító hatások megfogalmazást, és akkor el tudjuk fogadni ezt a kompromisszumot. Van még időnk erre, tehát gyorsan ezeket a nehézségeket még meg tudjuk itt oldani, és akkor sikerül elfogadható kompromisszumra jutni. Um, on the compromise J, just... A J kompromisszumról nagyon röviden. Én nekem itt a bizottság megfogal... szerintem a bizottság megfogalmazása furcsa. Strukturális reformok elég ritkán eredményeznek közvetlen költségmegtakarítási hatásokat. Lehet, hogy van költségmegtakarítás, de ezek nagyon ritkán közvetlen hatások. Általában inkább nem. Tehát mondjuk talán egy potenciális növekedésről lehet szó, de én óvatos lennék a megfogalmazásnál. Én mondjuk azt támogatnám, ha kompromisszumot kötünk, hogy mondjuk nem a régi megfogalmazást tartjuk meg, mert az nem logikus egyáltalán. És aztán pedig Pervans, amit te mondtál, szerintem ez is kérdéses, itt a meghatározástól függ minden. Tehát az a kérdés, hogy mi a helyzet, mi az a helyzet, amelyben mondjuk megengedjük, hogy további deficit keletkezzen. Tehát számomra, hogyha a, meleg, az egyenlőtlenség a férfiak és a nők között nő, akkor mondjuk ez egy ok. Ez egyfajta gazdasági visszaesés, de nem tudom, hogy mit jelent a társadalmi visszaesés. Ez itt a kérdés. Hát szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy mondjuk, ha a gazdasági visszaesés van, és nő a munkanélküliség, akkor ugye ez annak az oka, hogy az államok esetleg ciklikusan eltérnek az eredeti célkitűzésektől, tehát mondjuk nagyobb a deficit, de ezért mondom azt, hogy a kompromisszumos módosító túlmegy a bizottság nem működőképes javaslatán. De az a baj, hogy ez itt egy kicsit ködösít, van itt bizonytalanság, amit én nem értek. Hát, hogy világosabban fogalmazzunk, akkor szerintem valahogy be kéne tenni, hogy rendkívüli foglalkoztatási gondok, vagy de nem tudom, Kaza úr mit gondol erről? Hát az értelmezés kérdése, mondja Káza úr. Én értem, hogy mit mond Gigolt kollégám, de tényleg értelmezési kérdésről van szó. Mi ezt másként értelmezzük. Azt javasoltuk, hogy ezek a költség csökkentő hatások, ezt a kifejezést cseréljük ki a tel, de hát várjunk holnapig. Az én értelmezésem legalábbis ez a bekezdés szerintem más, mást jelent nekem, mint Gégold úrnak. Bien, on va, on va regarder ce qu'on peut faire donc sur ce compromis 2 et sur le compromis. Meglátjuk majd, hogy mit tudunk csinálni ezzel a kompromisszumossal. Minden esetre Gigoldon módosít a D-re és nem a J-re vonatkozott, akkor majd ezt ebben az összefüggésben nézzük meg. Kaza úr. To, to whatever you said, was it about compromise D or compromise J? A kompromisszumról vagy a J-ről? Ha a D kompromisszumról, akkor egyetértek. A D, D, jó, akkor semmi gond. Én tévedtem. Tehát a D kompromisszumról van szó. Különleges vagy kivételes munkanélküliség, somás exceptionnel, majd kitalálunk valamit, hogy hogy lesz ez megfogalmazva eh, szóbeli módosítóban, eh, eh, és akkor a jégkompromisszumra kompromisszumra is majd visszatérünk. Most akkor az alábbiakat javaslom tartsunk akkor egy globális vitát, eh, nincs ellenvetés, úgy látom, eh, ne dossziénként, hanem egyben. Nekem semmi kifogásom az ellen, hogyha az öt másikat egy blogban vitatnánk, eh, és akkor el is kezdjük itt a második részét ennek a vitának. De mielőtt megadom önnek a szót, hadd mondjak egy szót a szankciók bevételeinek felhasználásával kapcsolatban, és ez Kreutzmann úr módosítójához is kapcsolódik, mert a kompromisszumban azt vetettük fel, hogy a szankciók bevételeinek felhasználását különböző célokra tartjuk fenn. Először is az európai projekt finanszírozására, másrészt pedig a, a stabilitási támogatási Eh, eszköz eh, finanszírozására. Kreitzmann, Kreitzmann úr olyan eh, dolgot talált ki, ami nekem nem tetszett, és hogyha ez nem része a kompromisszumnak, akkor a kompromisszum ugye megbukik. Én magam kitartanék Eh, emellett, hogyha Kreutzmann úr el tudja fogadni. Kreutzmann úr azt akarja, hogy eh, ha a pénzt a stabilitási eh, alapra tartanánk meg, a kompromisszumban pedig az szerepel, hogy vagy a stabilitási eszközre illetve egyéb célokra, például az Európai Unió általános céljainak finanszírozására lehetne felhasználni. E, nyilván a két álláspont között majd tisztázni kell a vitát. Kaza úr. Grazie, signora Presidente. E e Köszönöm, elnök asszony. Akkor most a tízes pont következik az 522-es anyag a túlzott deficit eljárással kapcsolatban. A legfontosabb vitapont az az, hogy mit csináljunk a hiányeljárással milyen értelmezést adjunk a szövegnek. Azt gondolom, hogy egy elfogadható folyamatot találtunk, amely magában foglalja a, a magába foglalja a nyugdíjreformot, de nem nevezi meg a pilléres rendszert. A nyugdíjrendszernek hosszú távú, a nyugdíjreformnak hosszú távú hatása van, ezért az öt éves időszakot kivettük, más módosítókkal kapcsolatban szerettünk volna kompromisszumot elérni, de az olyan módosítókat nem támogattuk, amelyek a szöveg nagy részének törlésére irányultak, illetve a bizottsági kompromisszumokat aláásó szövegeket sem tudtuk támogatni, ugyanez vonatkozik a két következő anyagra is. Köszönöm szépen. Csak válaszolni akartam önnek. Nincs sok értelme annak, hogy a büntetések ne lennének olyan magasak, hogy olyan nagy bevételre nem jutunk vele, hogy további válságoknál sokat tudnánk kezdeni ezzel a pénzzel. Éppen ezért ilyen alacsonyabb összegekről beszélünk. Idővel mondjuk ezek nagyobb összegre gyűlhetnek össze, tehát másra nem kéne költeni ezt a pénzt, ezért kitartok amellett, hogy az eredeti ötlet az volt, hogy a pénzbírságokból származó bevételeket arra kéne fordítani, amire tervezik, amire akarjuk, a megelőzésre, hogy legyenek pénzeszközök ilyen válságidőkre, és ekkor lehessen segíteni. Simplement, si on peut baisser les, les bien. Euh... Talán. Azt gondolom, értem, hogy mit szeretne, de a stabilizációs eszköz az nem a szankciókon keresztül kerül finanszírozásra, ilyen döntés nem született mert különben ez az eszköz nem, nyilvánvalóan nem elnök asszony, de hát hozzájárul ehhez. Ez egy szerény hozzájárulás, hogyha megnézzük ezeket a pénzbírságokat. Sok éven keresztül persze apró összegek, de azért későbbi válságnál ezt fel lehet használni. Viszont ha beruházásra fordítják, akkor semmilyen pénzük nem marad. Persze, hogy a pénzbírság nem elég ebben. Igaza van, a pénzbírságból nem fogunk problémát megoldani alapvetően. Ezt nem állítottam. Na, mais je pense que c'est une discussion importante, parce que... Ez egy fontos kérdés. Tényleg először is, hogy mire költjük a szankciókból származó pénzeket, és ezt hogyan tudjuk finanszírozni, illetve miből finanszírozzuk azt az eszközt, amely egy későbbi állandó mechanizmus lesz. Nincs itt automatikus összefüggés, vagy kapcsolódás a kettő között. Tehát nem mondjuk ki sehol, hogy ezt a facilitást a szankciókból kell finanszírozni. Az Európai Parlament Broken Galtieri kollégák jelentését megvitatta, és ott az szerepelt, hogy itt egy közösségi szabályozásra van szükség, és nem egy ilyen államközi szabályozás, sú finanszírozás legyen ez. Hogy ez a pénz kizárólag a válságban lévő országok támogatására kerüljön kifizetése. Mi van akkor, hogyha nincs már válság? Mondjuk majd akkor lehetne ezzel foglalkozni mi van akkor? Tehát a szankciókat, a pénzbírságot kiszabják, de nincs válság. Nem tudom, Kaza úr, milyen véleményem van ezzel. Egyébként pedig szavaznunk kell, azt hiszem, a módosítókról. A az elején mondtam, hogy egyetértünk a kompromisszummal, mert ez is mutatja azt a szándékunkat, hogy ez a pénz a pénzügyi stabilitási eszköz rendelkezésére álljon. Tehát eh, azzal a kompromisszummal együtt, amelyet néhány nappal ezelőtt vitattunk meg, megint csak azt mondjuk, hogy eh, a frakció ezt így ebben a formában támogatja. Ähm, wir hatten ja heute im kleinen a mai napon egy kisebb körben volt lehetőségünk arra, hogy három fontos személlyel beszéljünk. Az egyik Rompoly úr volt, aki beszámolt az Econ szakbizottságban a Task Force témájáról, és elmondta, hogy mennyire fontos a stabilitási paktum, és mindent szeretne bevetni ennek érdekében, ez egy fontos kijelentés. Persze a részletekről még tudunk beszélni. A második pont pedig ez a koordinátorok nyílt ülése volt az Ekonban, két miniszter is jelen volt. Ők szívesen ülnek egymás mellett, mert jól megértik egymást. Egyrészt a francia pénzügyminiszter, illetve a német pénzügyminiszter volt itt. Mindketten úgy érzik, úgy látják magukat, hogy ők egy vezető szerepre juthatnak, és ezt a vezetést szeretnék minőség támasztani. Tehát jó lenne ezt megcsinálni, csak nem akarnak sokálni, be, sokat beszélni erről, tehát nehogy az, hogy benyomás alakuljon ki, hogy van egy ilyen kettős mozdony, amelyik a többieket magával rántja. Tehát, ha egy ilyen stabilitási kultúrát akarunk, azt mondjuk, hogy szálljatok be ti is, akkor szerintem Kreuzmann kollégának igaza van. Persze, ezek apró pénzek az elején, nem nagy összegek a stabilitási kultúrát ezek nem fogják megmenteni, de ez egy fontos megközelítés a finanszírozás esetében, hogy ez szép lassan elérje a tagállamok tudatát is, hogy egy ilyen stabilitási érzékenységnek meg kell lennie a tagállamok szintjén is. Ilyen még nincs. Tehát Franciaország, Németország ismeri ezt, mások is dolgoznak rajta, de a, abban megbízni, hogy a három ás besorolású országok finanszírozanak mindig mindent, ezt nem fog menni. A polgárok eredményeket várnak tőlünk. És vannak, akik hát nem éppen fájdalommentesen tanulják ezt meg. Az írek például, hát hozzászoktak bizonyos dolgokhoz, ezeknek búcsút kell mondani, más esélyük nincs és éppen ezért eljutunk arra a területre, ahova szeretnénk eljutni. Azt hiszem ez a különleges eszköz, ez egy fontos terület. Egyetértek Krajcman kollégával alapvetően egyetértek. Persze ilyen stabilitási megfontolás az alapja minden politikai és pénzügyi és gazdasági tevékenységnek. És talán Gigolt kolléga is a mi oldalunkra tud állni ebben a kérdésben, én nagyon örülnék. Madam Chair, having, uh, uh um, I'm just looking at the, uh, at the compromise as it is. Uh, Most a kompromisszumokat nézem. Tud-e reagálni arra, hogyha kikerül az a rész, hogy vesző including, akkor ön mit szólna ahhoz, hogyha ezt tennénk, így járnánk el? Tehát koma including kiesne. Csak hogy a liberálisokat is megpróbáljuk megnyerni.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 to economically viable, socially and environmentally sustainable investment. Mr. Um, Kreutzmann, could you... Kreutzmann úr, ezt ön tudja fogadni? Très bien. Alors, donc, nous avons un accord sur ces deux. Akkor ezzel kapcsolatban meg is állapodtunk, két kompromisszumos megoldás. Köszönöm Kaza úrnak azt a hozzájárulást. Nagyon hasznos volt a Kaza úr a különböző jelentésekkel kapcsolatban még akar valamit mondani? Mert ha nem, akkor az 527-esre áttérhetünk, de ha akar mondani valamit még előtte, akkor tessék. Since we, since we've decided to, to the... Igen, ha ha egyesével vesszük őket, akkor, eh, akkor, akkor majd most a következővel kapcsolatban mondom el, amit akarok. Tehát itt most az 5.24-esről van szó, ami a 11-es napirendi pont. Ez bevezeti az ösztönzők és szankciók rendszerét. Az, el tudom fogadni a módosítók nagy részét Krajcman úr is nyújtott be ilyet, amely eh, a túlzott deficit és túlzott eh, hitel, illetve adósság eh, eljárásokra vonatkozik. Én egyetértek ezekkel a módosítóval, módosítókkal, és én azt javasolnám, hogy támogassuk ezeket. Nem támogatom az olyan módosítókat, amelyek a fordított minősített többségi szavazást aláássák, azt gondolom, hogy ilyen félautomatikus kell, hogy legyen a rendszer, és nem támogatom azokat a módosítókat sem, amelyek az Európai Parlamentnek eh, jogosítványokat adnak. Általában támogatom a parlament eh, határozott szerepét a döntéshozatalban akkor, amikor ez eh, szükséges, ugyanakkor legyünk reálisak a saját képességeinkkel kapcsolatban. Ennyit akartam mondani, a többi módosítóval kapcsolatban egyetértek, és akkor a kompromisszumok pedig úgy vannak, ahogy vannak. Monsieur Kreutzmann, Monsieur Gigold. Um, Kreutzmann úr, Gigold úr. Az Európai Parlament szerepéről. Itt is vannak módos, módosító indítványok. Káza úr, melyik módosító indítványokkal van problémája? Well, I don't have big problems, but... Nincsenek nagy problémáim, de volt egy-két módosító, mindjárt megkeressük őket Ja, megint ez a kompromisszum, az a dékompromisszum. ugyanazok a kérdések, amiket már megbeszéltünk. Nincs itt konkrétan módosító, mert ezt már a kompromisszumossal kapcsolatban megbeszéltük, úgyhogy semmi. Akkor nincsenek különösebb nehézségek. Akkor az 524-es anyag következik. A Költségvetési felügyelet eredményes érvényesítése az euróövezetben. Káza úr, megadom a szót. Nem ezt mondtam. Nincs mikrofon, újra akarja hallani, elnök asszony? No, Nem, teljesen igaza van. A tagállamok költségvetései kereteire vonatkozó követelmények 523-as dosszié. Nos, az 523-as jelentésről van szó, költségvetési keretek, 12-es napi rendi pontunk. Örülök azoknak a módosítóknak, amiket benyújtottak, elfogadhatóak. Eh, Beresz asszony jegyzi ezeket, eh, illetve ezek egy részét. Azt gondolom, hogy a költségvetési kereteknél a tagállamok legjobb gyakorlatára alapozni jó ötletnek tűnik. A 16-os módosító utal a bizottsági mintára, és így kevésbé hatékony, illetve kevésbé szigorú a tagállamok igényeinek megfelelően. Nem akarok ehhez különösebben hozzátenni semmit, mert szerintem pozitív, amit itt leírtak. Mások akarnak-e hozzászólni? Nem. Akkor holnap erről is szavazunk, és most pedig akkor az 527-es következik, amely prevencióval egyensúlytalanságok megelőzése és kiigazítása. Ehhez tartozik egy sor kompromisszumos módosító, amelyek az első dossziénál is már felmerültek, de két aspektust kell itt vizsgálni. Az egyik az egyik a, a táblázat elkészítésének módszere. Káza úrral fogom, Káza úrnak adok szót, Kreitzmann úrnak a, és a frakció képviselőjének ezzel a módszerrel kapcsolatban olyan táblázatra van szükségünk, amely a gazdasági felügyeletet eh, re alkalmas, a validálás delegált aktuson keresztül történik, tehát a parlament részt vesz abban, hogy a táblázat hogy áll össze. Ez az első fontos dolog, a második pedig az, hogy E, a táblázat tartalmára vonatkozó útmutatások, e, itt egy indikatív listáról van szó, amely gyakorlatilag egy mellékletét képezné a joganyagnak. Ezek tehát a kompromisszumos szöveg főpontjai, ugye? Kaza úr következik. Így van, Szenyor President, Nachszep, Liktarpont, Elnök asszony, Azt hiszem, hogy számunkra a legfontosabb az ez a scoreboard. Ez az eredménytábla. És azok a tényezők, amelyeknek ebben kell szerepelni. Mi azt támogatjuk, hogy kicsi legyen ez az eredménytábla, és nagyon konkrétan meghatározott mutatók legyenek benne. Egyetértek kollégáimmal, például Gigoldúrral, hogy nekünk, az Európai Parlamentnek meg kell ragadni ezt a lehetőséget, és javaslatot kellene tennünk arra, hogy mi legyen, mi szerepeljen ebben az eredménytáblában, de túl korai lenne egy teljes listát összeállítani ebben a szakaszban. Ettől függetlenül elmondom, hogy kiváló gondolatokat hallottunk, amelyeket be kell építeni a munkába. A kompromisszum, amire jutottunk, a javaslatokat emeli ki, tehát olyan javaslatok legyenek, amelyek nem kötelezőek, inkább indikatív jellegűek, tehát kifejezik azt, hogy a mi véleményünk szerint minek kéne szerepelnie egy ilyen eredménytáblában. Részletesen még lehet tanulmányozni majd ezeket a kérdéseket. Nem értünk egyet azzal a megközelítéssel, hogy az egyensúly hiányokra konkrétan hivatkozni kell, és hogy ezeket nem kellene egyensúlyhiánynak tekinteni. És ezért, ahogy mondtam korábban is, nem tudjuk támogatni az IK és H kompromisszumos módosítókat. Azonban, ha sikerül holnapig megállapodni, akkor megfontoljuk még egyszer azt, hogy megváltoztassuk-e az álláspontunkat. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Még valaki szót? Alors, euh, simplement, monsieur. Euh, euh, Kaza, est-ce que je vous comprends bien notamment... Kaza úr, különös tekintettel. Az ön problémája ugye az, hogy a többletre van egy utalás? Ott külön szavazást kér. Igen, igen, mondja Kaza úr. Nem tetszik nekünk a túlzott többlet kifejezés. Nem gondoljuk, hogy ezt egyensúlytalanságnak kéne e, tekinteni. E, de hát mégiscsak egyensúlytalanság, nem? E, mert akkor ugye hogyan állunk a kínai helyzethez? Gigold úrnak adom meg a szót. Tessék. Uh, I, I must say I would like to comment on... Nos, két dologról beszélnék. Az egyik az, hogy meglep engem, hogy a tanácsban még Schauble úr, aki egyébként védelmezi a legnagyobb makroökonomiai, makrogazdasági többlettel dicsekvő országot a folyó számlán, vagy államháztartási töblettel rendelkező országot, azt mondja, hogy nem kellene a töbletet említeni és azt mondja, hogy nincsen tabu a potenciálisan túlzó töbletekkel kapcsolatban. Az én megjegyzésem ezzel kapcsolatban az, hogy a korrekció az most szimmetrikus vagy aszimmetrikus legyen. Már régóta beszélünk erről, az első eszmecserén is felbukkant ez a kérdés. Én személy szerint és a frakció is úgy gondolja, egy szimmetrikus megközelítés kell az egyensúlytalanságok kiegyenlítésére, de E, azt azért ritkán hallom, hogy még csak említeni se szabad. E, és e, ezzel nekem gondom van, ezért kérem önöket arra, hogy fontolják meg azt, hogy ha van egy deficit, akkor máshol jelentkezik egy többlet. Tehát a többleteknek a nem említése elég érthetetlennek tűnik gazdasági szempontból. Van egy másik megjegyzésem, az A kompromisszumos módosítóval kapcsolatban. Még ha a szociális célkitűzéseket messze menőkig védelmezni akarjuk is, akkor is furcsának tűnik, ha azt mondjuk, hogy a szociális egyensúlytalanságok azonosítása vagy felfedése a feladat, itt inkább makrogazdasági egyensúlytalanságokról van szó, amelyeknek lehetnek szociális okai, és éppen ezért eh, én támogatom az asszonynak azt az igyekezetét, hogy a szociális kritériumok is ott legyenek a scoreboardon belül, mert nagyon gyakran a makrogazdasági egyensúlytalanságoknak szociális eh, okai vannak. A rendeletnek pedig az a célja, hogy a makrogazdasági egyensúlytalanságokat kezelje, ezért a szociális szó használata itt most engem egy kicsit megzavar, én ezt nem politikai eh, szempontból vizsgálom, ez egy jogszabályszöveg, egész egyszerűen a szó használatot nem nagyon értem, még akkor sem, hogyha felhördülnek egyesek. Euh, euh, akkor megadom a szót Kaza úrnak, hogy Gigold úr kérdésére akar-e reagálni nevezetesen, hogy a többlet is szerepeljen, vagy éppen ne. Egyébként Gigold úrral egyetértek abban, hogy az egy tényszerű dolog, hogy ahol hiány van, akkor van többlet is hát mit tegyünk? Na mit tegyünk? Ami pedig a szociális egyensúlytalanságot illeti. Nem gondolom itt, hogy politikai megközelítésről van szó, de amikor a válság eredetét vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy az egyensúlytalanságok, egyenlőtlenségek, szociális ügyekben, területen e, ezek szerepet játszottak a válság kirobbanásában, tehát e, vagy e, azonosítanunk kell ezeknek az egyensúlytalanságoknak a felbukkanását egy scoreboardon, vagy pedig eh, vizsgálni azokat, amikor eh, már ott vannak. Tehát én azt gondolom, hogy nincsen semmi koherencia probléma, eh, hogyha úgy hívjuk, hogy makroekonomik e socio, de természetesen lehet külön szavazni erről. Én amellett lennék, hogy tartsuk meg a scoreboardban, pont azért, mert a szociális kérdések, illetve problémák okozhatnak makrogazdasági egyensúlytalanságot. Kreuzmann úr. Herrn Gigold recht Elnök asszony, igazat kell adnom Gigold úrnak, hogyha Németországot veszük példaként, nyilván nem mondják azt, hogy Németországnak nagyon alacsony a szociális szintje. Abból indulok ki, hogy az egyik legmagasabb van nálunk. Jó, most nem erről nem akarok vitázni, de Gigold úr, ö, hogy makroökonomiai többletünk miért van, ez megkereshető azért, mert az elmúlt években versenyképesebbé váltuk, mint más államok, ami azzal is összefügg, hogy a kollektív szerződésben szereplő partnerek meg tudtak állapodni abban, hogy a termelékenység lényegesen jobb lett. Ezért a világ első exportban Németország, vagyis a világpiacon is el tudjuk adni a termékeinket. Ez egy különbség, hogy többletem van, vagy deficitem van, hiányom van, az különbség. Persze mindenkinek az lenne jó, ha többlete lenne, de sajnos sok helyen nincs. És miért deficitesek? Mert a versenyképességük sok ország esetében nem olyan, ahogyan azt szeretnék. Ez az egyik fő probléma. Ezért joggal veti fel, hogy ilyesmit a scoreboardban figyelembe lehet venni, mindenképpen az okokat kell keresni, Ebben igazat adok önnek, de itt makroökonomiai hiányokról beszélünk, és nem szociális hiányokról. De Gingold úr, azt kell, hogy mondja még egyszer, hogyha a németországi mitbestimung az egy beleszólás jogát veszik figyelembe, hát ez egy magas szint, nem? Ez egy magas szociális standard Németországban a, a tarifa szerződő felek, tehát a kollektív szerződés megkötő felek és működnek, ez a rendszer nagyon jó, azért, mert az üzemi ügyekre, a vállalati ügyekre koncentrálnak, és nem politikába akarnak belemenni, amikor a tarifa tárgyalások folynak például. Ezért nincs sok értelme annak, hogy ezt az egész dolgot össze-vissza keverjük. Köszönöm szépen, Kreutzmann úr. Nem tudom, hogy fordítás volt-e az oka itt nem szociális hiányokról beszélünk, hanem egyenlőtlenségekről. Na. Ilyen értelemben következetesnek tartanám, hogyha módosítintványt fenntartjuk. Gigoldor, nem is tudom, hogy kihez szóljak. Nos, Kreutzmann úr, beszéljünk németül, ha már egymás között vagyunk, nem kétlem, amit akart. De ha már Németországról beszélünk, akkor beszéljünk németül. Az első pont, örülök annak, amikor azt mondta, vagy hogy azt mondta, hogy az ellenzés területén, a scoreboardnál ott a módosító indítványokat támogatni tudja. Ami önmagában jó, mert vannak olyan hangok is, hogy olyan szűken kell vezetni ezt a scoreboardot, hogy igazából nem is lehet már vizsgálni a válság okait, a mostani válság okait. Vagyis örülök, hogyha, vagy örülnék, ha hozzá tudna járulni a kompromisszumhoz. Az érvem Kázár úr kapcsán nem is ez a vita volt, ami itt a, a hiányokkal, a deficitekkel, vagy többletekkel előkerült, mert túllépünk a kereteinken, és úgysem tudunk teljesen egyet érteni. Csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy adott esetben ott egyet tudnának érteni, ott együtt tudunk-e egy úton járni, hogyha megemlítjük a töbleteket, ami nem azt jelenti, hogy ugyanúgy kezeljük őket. Az egy következő kérdés, hogy ugyanúgy kezeljük-e ezeket a dolgokat, az már egy új kérdés, de hogy önmagában elemezzük őket, hogy vannak ilyenek, hogy észleljük, hogy vannak ilyenek, az egy fontos kérdés. Ami pedig a töbletet illeti, hát hogy tényleg attól van -e annyi töbletünk, hogy az exportiparban nem olyan magasak a bérek, hanem a németországi többletek azért születnek meg, hogy elmondjam a véleményemet, hogy a nem exportorientált területen nagyon alacsony béreket fizetnek egyes embereknek, és éppen ezért a külkereskedelemben egy strukturális többletet tudunk szerezni. De ez egy olyan vita, amit hosszabban kell lebonyolítani adatokkal együtt, stb. Egyszerűen a német külgazdasági adatokat én egészen másképp olvasom, mint ön. De ezt nem hiszem, hogy most itt meg kell beszélnünk. Káza úr, Thomas Mann. Jó, ez most nem a Bundestag egy ülése. Itt voltak a miniszterek ma persze, már említettem, ha egymás között lennénk, csak úgy mondom, ha egy eh, zárt társaság lenne, mivel azonban ez egy vex, ez internetre is kimegy, és azt mondják, Gingoldor itt van, és nem, nem kapott választ a kérdéseire, ezért eh, közbe kell szólnom. Krajcmán ural, igenis egyet tudok érteni, azok a többletek, sajnálom, de tényleg összefüggenek azzal, hogy a versenyképesség területén sok mindent tanultuk. Persze, vannak bérek is, eh, ugye a minimál bérek, vannak akik akarják, vannak akik nem akarják, persze itt nagy különbségek vannak a felfogásban, de hogy a versenyképesség ügyében haladtunk, az összefügg a felelős munkavállalók bölcsességével is. Vita úr, vagy Krajcman úr életét ebben töltötte. Tudja, milyen fontos ez a mit mestémünk, hogy a tarifa autonómia megvan, hogy az állam nem mindig nyúl bele ebbe az ügybe. Ez egy bölcsesség kérdése adott időszakban persze egy adott jövedelemre szükség van, ha az idők aztán javulnak, akkor egy kicsivel többet lehet fizetni, de valahogy együtt kell beállnunk a mögé, hogy versenyképesek legyünk. Valamikor azt mondták, ugye, hogy németek ne exportáljanak annyit, hogy ezt ellosszuk, mit tettünk, ezt megtettük, és ez egy jó döntés volt. Valamikor Lagarde asszonyt meghívtuk francia miniszterként egy német kabinetülésre, egy, ami nyilván segített. Mire következtetünk ebből? Ha különbségek vannak, ezek jelentkeznek a jelentésben is, de ha észszerűen beszélünk egymással, okosan beszélünk egymással, akkor egy csomó dolgot meg lehet változtatni, és kompromisszumképesek is lehetünk. Ezt akartam elmondani. Egy dologban viszont osztom Gingoldor véleményét, igen, a scoreboardban nagyon különböző komponenseket kell szerepeltetni, és nem akadályozzuk meg a vitát azáltal, hogy ezt ebbe bele sem megyünk. Tehát azt gondolom, el kell, hogy mondjuk, több száz ezren nézik a mi internetes műsorunkat, ha ezt mondják. Hát reméljük, majd valamikor ez lesz. Egyetértek Kreuzmann úrral és Thomas Mann Valamit szeretem volna még hozzátenni ehhez. Ezt a témát megvitattuk már az árnyék előadókkal az ECON szakbizottságban. És ott is azt tapasztaltam, hogy Gégold úr javaslataival szemben igen nagy az ellenállás. El kell ezt fogadnunk, de ugye nem tudjuk elfogadni, mert nem értünk egyet a javaslataival, még mindig nagy ellenállás lesz, egy ellenállásba ütközik majd mindez az Ekon bizottságban. Hát el kell fogadnunk azt, hogy ezt a témát az Ekon szakbizottságnak kell megbeszélni, tehát a gazdaságinak, és nem pedig a foglalkoztatási szakbizottságnak. Nem ez a mi feladatunk, hogy ilyen dolgokról vitatkozzunk, mert ez nem a mi hatáskörünkbe tartozik. Ez az Ekon bizottság feladata. Mm, Monsieur Ludvigson. Ludvigson úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak azt szerettem volna elmondani, hogy a munkaerőpiacon a szociális partnerek számára nagyon fontos ez, tehát akik a kollektív megállapodásokat kötik, hogy észszerű körülményekről állapodj, észszerű feltételekről állapodjanak meg. Most, ha mi itt Brüsszelben úgy döntünk, hogy ebbe beavatkozunk, ezekbe a tárgyalásokba, vagy a tárgyalási folyamatokba beavatkozunk, akkor ez nem elfogadható, mert nem biztos, hogy ez egy egészséges bérkultúrához vezet. Ha a felek állapodnak meg, akkor az rugalmasságot biztosít, a versenyképességet lehetővé teszi. Előfordul, hogy a béreknek a piaci feltételekhez kell igazodni, és mondjuk felfelé vagy lefelé mozdulnak el. Engem aggaszt az, amit most látok, nevezetesen azt, hogy mondjuk bárki szeretne kompetenciákat megvonni nemzeti szinten a szociális partnerektől. Tehát azok, akik szeretnék ezeket a kompetenciákat mondjuk elvenni a szociális partnerektől, nekik kellene a tárgyalási kompetenciákkal rendelkezni, azok veszélyes lépéseket tesznek. Nagyon fontos az, hogy a szociális partnereknek meglegyen a joga, hogy tárgyaljanak. És ez segíti Európát a versenyképességének a javításában. Ezért nyújtottam én be több módosító indítványt is, amelyek ezt célozzák. Csak szeretem volna kihangsúlyozni ezt a rendkívül fontos kérdést. Köszönöm szépen, mondja az elnökasszony. Én nem hiszem, hogy ezzel bármi probléma lenne egyébként, mármint hogy ezeket a módosítókat nem támogatnánk. Azt hiszem, hogy le kellene zárnunk lassan ezt a vitát. Káza és Thomas Mandurak figyelmébe szerettem volna ajánlani a G-módosítót, mert ebben szerepel egy meghatározás, mert legalábbis meghatározzuk azt a szellemet, am, amilyen szellemben a bizottságnak az eredménytáblát el kell készíteni. És nem mondjuk azt, hogy a többlettel rendelkező országoknak feltétlenül abba kell hagyni az export tevékenységet, feltétlenül változtatni kell a helyzeten. Ezt így nyíltan nem mondjuk. A külső egyensúly hiányok esetén nem csak a túlzott deficitre kell odafigyelni természetesen, hanem a túlzott többletre is, ezt mondjuk. De hát őszintén szólva, most nézzük meg az Európai Unió helyzetét hát a mi érdekünk is, hogy odafigyeljünk arra, hogy mi történik azokban az Európai Uniós tagállamokban, ahol többlet van, ahol többlet halmozódott fel. Ez nem ideológiai kérdés, hanem gyakorlati kérdés. Úgyhogy én remélem, hogy legalább ebben egyetérthetünk. De mondja nyugodtan, hogy önnek mi a gondja a G kompromisszummal. Donc, um, I, I have no problem with, with compromise. Kaza úr, nincsen problémám ezzel a kompromisszummal egészen odáig, hogy Shell Exchange, azt hiszem eddig a megfogalmazásig, de ha jól tudom, akkor ezt már meg is változtatták, úgyhogy tényleg nincsen semmi gond. Akkor, mondja az elnök asszony, azt javasolnám, hogy talán Kreutzmann és Gigold urak, akkor majd elmondhatják, hogy őket mi zavarja, de akkor ezt a eszmecserét most itt le tudjuk zárni. Ha jól értem, és akkor van még egy jelentés a napi rendünkön. a túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságoknak a kiigazítására vonatkozó végrehajtási intézkedésekkel, kapcsolatban az including szót akkor kivesszük, Kázor ezt elfogadta, ugyanezt a változtatást tehát akkor megtesszük, és elnézést kérek, hogy itt bonyolítottuk le a szakbizottságban ezt a félig személyes egyeztetést, hát nem mi szoktuk ezt megcsinálni, de néha szükséges, hogy a szakbizottság úgymond a teljes plénum előtt jusson megállapodásra bizonyos módosítókon, de akkor a lényeg az, hogy erről az egész csomagról holnap fogunk szavazni. És még mindig van egy napirendi pontunk. Alejandro Szerkásznak fogom megadni a szót, de először még Káza úr kíván valamit mondani. Daniel már szépen amit hazin irít. Hát, különböző problémákat, különböző anyagokat elemeztünk, különböző árnyékelőadókkal beszéltünk, ezért gyorsan hadd köszönjem meg önnek, elnök asszony, Krajcman úrnak, Gigold úrnak ezt a kiváló együttműködést, és köszönöm szépen, hogy időt szántak erre, hogy ennyi időt kaptam. Azt hiszem, hogy enélkül az együttműködés nélkül, enélkül az idő nélkül nem tudtunk volna erre a végeredményre jutni, úgyhogy nagyon köszönöm, elnök asszony. Én is osztom az ön szavait kedves előadótársam. Tehát akkor Szerkesz úr következik, a módosítókról fogunk beszélni, a tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos eljárás a téma, és az eredeti jelentést a plenáris leszavazta, úgyhogy akkor Szerkesz úr parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Nincsen sok időnk hátra, úgyhogy a fontos kérdésekre összpontosítanék, amelyek ellentmondásosak, ezeket meg kell beszélni. Voltak itt nyelvi kérdések is egyébként, de szeretném mindenek előtt Lamberts asszonynak és másoknak megköszönni a munkát és a kompromisszumos módosítókat, Mason úrnak is. Köszönöm az írásos megjegyzéseket, amelyeket beküldött. Én a tervezetet úgy nyújtottam be, hogy három kritérium szerepelt benne. Először is természetesen kompromisszumos szövegről van szó. Soha nem tudunk előrelépést elérni, hogyha nem jutunk kompromisszumra. Hát senki nem ért még el semmit kompromisszumok nélkül, így működik az Európai Unió. A Libesza Bizottságban is dolgozom, A Libe Szakbizottság támogatta a munkát, és az is elhangzott, hogy egyetlen egy szakbizottság sem tudja megoldani a problémákat. Egyes egyedül ez az a hely, ahol megállapodásra tudunk jutni. Nem vonhatunk ide be olyan szakbizottságokat, akik nem ismerik ezt a témát. Tehát a foglalkoztatási szakbizottságnak egyhangú egyhangú döntésre kell jutni, mert egyébként a Libeszak Bizottság a plenárison megint olyan dolgokról kell, hogy beszéljen, amely nem a hatáskörébe tartoz, amelyek nem tartoznak a hatáskörébe. Szeretnék még egy másik megjegyzést is tenni. Jó magam, mint előadó tisztában vagyok azzal, hogy én nem tudok, nem tudok mindent elérni a százszerzalékát annak, amit akartam, és ezt mások is el kell, hogy fogadják. Ha kompromisszum van, akkor nem tudjuk elérni a százszerzalékát az eredeti szándékainknak. Készen kell állnunk arra, hogy például a mások megjegyzéseit figyelembe vegyük, gondolok itt a néppárt véleményére is. Öten jöttek a zöldektől például, kettőt ezek közül elfogadtunk, mint kompromisszumos módosított, a liberálisok is előálltak javaslatokkal. Azt hiszem, hogy mindenki komoly erőfeszítéseket tett már. És hat kompromisszumos módosító van, amely a fő problémákkal foglalkozik. Az első az a kiküldetési irányelvvel kapcsolatos a kiküldetésben lévő dolgozókkal kapcsolatos, és itt az a kérdés ugye, hogy a kiküldetési irányelvnek a hatáját hogyan értelmezzük, mert a szocialisták ezt egyféleképpen értelmezik, a többiek viszont szerették volna kiszélesíteni az irányelvnek a hatókörét. A kompromisszum pedig végül arra jutott, hogy hagyjuk meg a jelenlegi státuszkót, tehát ahogy a helyzet most van, maradjon így. Aztán, hát ugye az irányelvről vitáztunk, én nem értettem egyet feltétlen az elhangzottakkal, de az egyelő bánásmód problémája felmerül a szezonális munkások esetében is, lesznek itt ágazati irányelvek, ugye, amik bejönnek a képbe. Aztán a, az egységes kérelmek elméletben lennének a keret. Ha a kiküldetésben dolgozókról beszélünk, akkor kompromisszumra kell, hogy jussunk. A B, B kompromisszummal kapcsolatban egy másik megjegyzés. A szocialisták azt szeretnék, hogy aki Európába dolgozóként érkezik, az hozzáférhessen különböző szolgáltatásokhoz. A néppártnak azonban ez a megfogalmazás nem tetszett, legalábbis azt mondta a néppárt, hogy ez nem korlátozhatja a szerződés kötés szabadságát a munkanélkülieknek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a munkaügyi központokba elmenjenek, legalábbis, hogyha mindenkinek hozzáférést kívánunk biztosítani a szolgáltatásokhoz, de anélkül kell ezt tenni még egyszer, hogy a szerződéskötési szabadságot ásnánk, vagy akadályoznánk. A következő pont, a C pont, az a 12-es cikkre vonatkozik. Azt hiszem, hogy itt egy félreértés volt eredetileg, az egyenlő bánásmód és az oktatás merült itt fel. A tagállamok számára engedélyezzünk korlátozásokat, ami az oktatáshoz való szabad hozzáférést illeti. Ez szerepelt itt a szövegben. A, nép, a néppárt szeret, már ezt szerette volna ezt, én viszont azt mondtam a kompromisszumról, hogy itt az egyelő bánásmód jogát hangsúlyozzuk ki, és az irányelv azt mondja, hogy a bevándorlóknak ugyanolyan jogokkal kell rendelkezni, mint az adott tagállam állampolgárainak. Tehát, ha bármely tagállamban korlátozzák a bevándorlók hozzáférését bizonyos szolgáltatásokhoz, az nem megengedhető. Tehát mi csak azt szeretnénk biztosítani, hogy mindenkinek ugyanolyan jogai, hozzáférési jogai legyenek, mint a nemzetállam állampolgárainak. A néppárt szerette volna még tovább egyeteműsíteni ezt a megfogalmazást és azt mondták, hogy egyelő bánásmódban csak azok részesüljenek, akik már dolgoztak, de nem azok, akik nem dolgoznak, nem aktív munkaerőpiaci szereplők. Ez az irányelv csak azokra a dolgozókra vonatkozik, akik az egységes kérelem benyújtása után érkeznek Európába. Például ebből a körből ugye a diákokat kizárják, legalábbis a néppárt ezt szeretné, ez így rendben van, a diákokat ebből a jellegű egyenlő bánásmódból ki lehet venni, de hát ez az irányelv amúgy is a bevándorlókra vonatkozik, ez nem ö, érvényes a diákokra. Tehát csak azokra vonatkozik, akik munkaszerződést kapnak Európába, bevándorolnak és így dolgoznak, ez itt a diákokra nem vonatkozik egyáltalán de mindegy, a néppárt szeretné, hogyha azt, szeret, azt szerepelne a megfogalmazás, mondja a dolgozóknak van ilyen joga, hogy egy előbánásmódban részesüljenek. Végül pedig a néppárt szeretne a fiskális helyzetre is utalni az egyes tagállamokra, ezt mi hajlandóak vagyunk elfogadni, de még ugye a szocialisták is itt vannak, nem beszélve a GUE-ról és a zöldekről, akik még a szakképzést is fel akarják itt vetni, illetve azt, hogy a hozzáférést a munkához kapcsolódó szerzéshez vagy tanulmányokhoz is biztosítani kell. Mert ez az engedély mondjuk nem teszi lehetővé a bevándorló dolgozók számára ezt a hozzáférést. Tehát még egyszer mondom, az oktatás és szakképzés kapcsolódjon közvetlenül a munkához. Hát azt hiszem, hogy ezt nem lehet visszautasítani. Integrációs kérdésről van szó, szóval, ha valaki Németországban vagy Franciaországban dolgozik, akkor azt hiszem, hogy meg kell neki adni a lehetőséget, hogy javítsa a képzettségét, a szakképzettségét. Én nem akartam, hogy itt bármilyen félreértés legyen. nem foszthatjuk meg ezeket a dolgozókat azoktól a lehetőségektől, hogy a munkájukhoz kapcsolódó készségeiket tovább fejleszék, tovább javítsák. A D kompromisszum a legnehezebb, ennek két része van. Néhány percet kérek még, mondja elnök asszony, mert de nagyon fontos ez a téma. A D-ről beszélünk, a D bekezdésről. Ugye itt a téma az, hogy milyen jogokkal rendelkeznek azok a munkavállalók, akik nem egy napra vagy nem egy átmeneti időre jönnek dolgozni, hanem 2, 4, 5, 6 éves munk- munkavállalási engedélyt kapnak itt Európában. Megfelelő engedélyekkel természetesen, mint mondtam, milyen TB jutatások vannak, amelyekre jogosultak. Természetesen ez önmagában nem jár együtt a tartózkodási engedéllyel. Mindenre nyitott vagyok csak gondoljuk végig alaposan. Azt mondtuk, hogy a tagállamokra bízzuk a döntést, döntsenek a kritériumaikról, esetre olyan automatikus dolgokról van szó, amelyeket be kell vezetni, a családok védelme, a munkanélküliséggel szembeni védelem, mint alapkategória marad, de mi van például a munkahelyi balesetekkel, vagy az orvosi ellátással? Itt az, a, a, ezeket a munkavállalókat ugyanúgy kell kezelni, mint az európai kollégákat. Ez egy elvárás. De vegyük például a családvédelmét. Természetesen hat hónapnál kisebb szerződéseknél ezek nem játszanak szerepet, de a tagállamokra bízzuk mondjuk a munkanélküli segélyfizetését, vagy a család védelmét, stb. Az egyetemi hallgatókat sem kéne feltétlenül figyelembe venni, nem tudom ki várta ezt el egyébként. Minden esetre azok a munkavallók, akik vízummal érkeznek, azok nem hagyhatók figyelmen kívül. Nem mondhatjuk, hogy őkkel nem csinálunk semmit, és nem tagadhatjuk meg az egyenlő elbánást azoktól, akik hosszú távú szerződésekkel érkeznek, vagyis hat hónapnál hosszabb szerződésekkel. Végül is az utolsó kompromisszumos. Az E. Itt a nyugdíjak exportjáról beszélünk, itt tulajdonképpen egyetértünk, és a néppárt is egyetért, tehát összefoglalom, elnök asszony, azt gondolom, tulajdonképpen majd, hogy nem optimális a helyzet. A frakciónk bizonyos dolgokról lemondott az eredeti elképzelésekhez képest, a, például a hatályt illetően, egy bizonyos lépéseket megtettünk, mi akik, azok számára, akik hosszabb időre jönnek, nem akarunk túl sok új jogot adni, nem is akarunk elvenni tőlük semmit, az integráció lehetőségét kívánjuk biztosítani számukra. Hogy, ha azt látjuk, hogy a külföldi munkavállaló kevesebb joggal rendelkezik, akkor az nem jó. Az integrációt szeretnénk elősegíteni, ha valaki legálisan érkezik hozzánk munkavállalóként ez azt jelenti, hogy valamennyi pártnak bizonyos áldozatokat meg kell hoznia. Minden esetre jó tárgyalásokra kell lehetőséget adni. Meg kell találni a megfelelő egyensúlyt az összes felvetés, az összes álláspont között. Az emberi méltóság, a munkavállalók méltósága az, amiről beszélünk. Szerintem megvan az a kompromisszum, megtaláltuk a kompromisszumot, ami lehetővé teszi, hogy ezek a munkavállalók integrálódjanak nálunk. Köszönöm a figyelmüket. Oben Rojton asszony. Akkor... Őri úr. Őri. Őri úr. Ki kapja először a szót? Akkor Őri úr először kért. Köszönöm, tisztában vagyok azzal, hogy a napi rendi pontok egy kicsit sok időt vettek igénybe a korábbi napi rendi pontok, és erre az összetett kérdésre, vagy a sok összetett kérdésre tulajdonképpen kevés idő maradt, de azért egy általános megjegyzést engedjen meg. Szeretnék egyetérteni Cerkász úrral részben, de igyekez, hiszen nehéz volt ezt a kompromisszumot kidolgozni, de jó lenne ezt nagy többséggel elfogadtatni a parlamentben. Miért mondom ezt? Miért vagyunk restriktívek? Vagy miért lettünk restriktívebbek? a korábbiakhoz képest. Arról van szó, hogy az összes tagállamban megjelentek a szélső jobbos pártok, Finnországban, Hollandiában is látjuk őket, és igazából ők a tartózkodási jogot kezdik el piszkálni, és azt mondják, hogy nem szabad beengedni a külföldieket az országba, hiszen ezek tönkreteszik a TB rendszereinket. Ezzel érvelnek, és erre hivatkoznak. Ez az egyik oldala az éremnek, a, az érem másik oldala az, hogy nem fogadhatjuk el csak úgy, hogy a munkaadók egyszerűen kihasználják a harmadik országok polgárait, és egyszerűen alacsonyabb szintű juttatásokkal fogják be a szájukat. Éppen ezért és ezzel aláássák különben a saját hazájuk szociális védelmi rendszereit is. Tehát ezen a területen kell világos irányvonalat követnünk, és egyértelműnek, következetesnek kell maradnunk. Be kell, hogy valljam, hogy a módosító indítványokban, amelyeket én is képviselni tudok, bizonyos problémákat nem vettem mindig azonnal észre. Ezért azt tudom mondani, hogy a D1-es és D2-es kompromisszumok esetében éppen mivel nagyon érzékeny témáról van szó, akár úgy is alakulhat a helyzet, hogy egy olyan személy, akinek van tartózkodás és munkavállalási engedélye egy adott államban, egy adott tagországban, az mindennek ellenére nem eredeztetheti jogot munkanélküli segélyre például. Tehát vigyázzunk el ezzel, mert ez egy nagyon veszélyes játék. És ilyen összefüggések között, ilyen körülmények között, hogyha valaki dolgozik egy adott országban, legalább a balesetvédelmet kell biztosítani kellene, vagy egy adott biztosítást kellene kötni számára, hogyha munkaképtelenné válik, a családját valahogy védeni kell a teljes lecsúszástól. Tehát ha van ilyen szociálpolitika egy adott országban, akkor valahogy ez hozzátartozik. És itt a kompromisszummal ilyen értelemben tényleg gond van. Ezért, ezt megbeszéltem a frakciómban is, éppen ezért azt fogjuk javasolni, hogy az egyenlő elbánási joga, ahogy ez a rendeletben szerepel, ezt a jogot mi természetesen elismerjük, de ez egyenlő elbánás csak olyan személyekre vonatkozik, amelyek rendelkeznek egyrészt engedéllyel, és munkavállalási engedéllyel is. És ezt követően válnak majd munkanélkülivé. De, de a 883-as bizonyos részeit ez alól kivesszük. Az egyenlő elbánás kötelessége alól, hiszen ismerik a finn, a holland és egyéb országok helyzetét. Tehát valaki beérkezik például munkavállalóként egy ország, megvan az engedélye, de úgy dönt utána, hogy ott akar tovább tanulni. Ebben az esetben az érintett tagállam bizonyos követelményeket támaszthat ezzel a személlyel szemben. De úgy gondolom, hogy a személyek ezen körét fel kéne jogosítani bizonyos dolgokra, például az indiai kompjúteres szakértők igenis kapjanak lehetőségeket, hogy továbbképzésben megyenek részt. És ez így egy pozitív eredményre vezethet, hiszen ez a foglalkoztathatóságukat lehetővé teszi. Problémákat látok elnök asszony, az egyenlő elbánás, mint alapelv nagyon fontos, emellett foglalok állást, de bizonyos korlátozásokra lehetőség van. Vegyük a munkanélküliség esetét. Vagy a gyermeknevelés az nyújtott támogatás. Hát ezt kivehetjük, ugye? De a többi benn marad. Mert azt gondolom, hogy aszociálisan azért nem viselkedhetünk. Még egy dolog, a bizottság és a tanács mit tett itt ebben az ügyben? A tanács azt mondta, hogy egy olyan személy, aki rendelkezik vízummal, adott esetben szociális juttatásokat nem kaphat, akinek a kombinált engedélye van meg, az kaphatja ezt csak meg. Mi ennek a következménye? Ez oda vezet, hogy a munka vállalók bocsánat, javít a hozzászóló, tehát az úr, a, a munkaadók harmadik országból olcsóban juthatnak munkaerőhöz, tehát azokat, akikre nézve bizonyos előírások nem élnek. És ami még fájdalmasabb számomra az az, hogy ez a kombinált engedély végül is arra szolgálna eredetileg, hogy miről is beszélünk, a tartózkodási engedélyről és a munkavállalási engedélyről. A kettő, ez a kombináció, amiről beszélünk, de ez most megint csak széthullik, és azt mondjuk, hogy van egy tartózkodási engedély plusz munkavállalási engedéllyel, és mégsem igazán kombináljuk a kettőt. Ezen oknál fogva, elnök asszony, azt mondom, nem igazán helyes ez. Merci. J'ai encore trois demandes d'intervention. Hárman kértek még szót, és remélhetőleg a tolmácsok öt percig még maradnak. Utána akkor francia-angol vegyessel tudjuk folytatni. Mezner asszony. Először is egy formális dolgot szeretnék elmondani az eljárással kapcsolatban, éppen azért, mert egy néhány dolgot nem találtam jónak itt a dosszié kapcsán, ahogyan ez működött. Az egyik dolog, hogy miután a LIBE, mint koordináló mm, szakbizottsága dolgozott ezen, és a parlament elutasította, és megint hozzánk került ez. Nincs ezzel ellen kifogásom, de ahogyan ez történt, azzal nem értettem egyet, mert, ön, mert ott azt mondták, hogy a a szakbizottság nevében beszélnek, de én árnyék előadóként erről nem tudtam, és a koordinátorunk se tudott erről, de szerintem úgy szoktuk ezt csinálni, hogy tisztességesen bánunk egymással, és az összes szükséges lépést megtesszük annak érdekében, hogy demokratikusan dolgozzunk. Itt most egy kis zavart éreztem ebben az ügyben. A másik pedig szintén nagyon nehézé teszi mi a mai munkát, például a kompromisszumok utolsó státuszát csak akkor kaptam meg, amikor bejöttem ide a terembe, és nem kaptam meg korábban. Ez így nem megy, ez az a munkamódszer, amit nem tudok elfogadni. Mindenki szakbizottságokban van, én egy tegnap esti anyagot kaptam, ma délben is hallottam még valamit, de a ma délutáni verziót már nem kaptam meg. Vagyis igazából nem tudtam ebben a munkában itt részt venni, hiszen itt mindig szavakról beszélünk, ez egy nagyon nehéz ügy. Ez a single permit, a kombinált engedély, tehát nem az van az, hogy nem szeretek nehéz anyagokkal foglalkozni, de azért látni kell. Tehát ha az ember látja, hogy melyik kompromisszum mögött éppen most mi van, itt bizonyos változtatások történtek, apróbbak időnként, és nagyon nehéz egyébként ezt nyomon követni, ha nem kapjuk meg időben az anyagot. Bár az eddigi vita során, tehát jól működött ez a plenárison történő szavazás előtt is, tehát Szerkász urat dicsérnem kell, de talán azért, mert két, nem csak egy módosítom volt Szerkász úr egyébként, mert két módosítom volt, és ezek most gyakorlatilag az ő véleményével szembe mennek, hogy emiatt nem hívnak meg, ezt nem, hát sajnálatosnak tartom. Meg, megkérdeztem, mikor vannak a találkozók, árnyék előadóként szívesen ott lettem volna, mert ez egy fontos anyag. Ennyit szerettem volna a munkamódszerről még elmondani. Ami pedig most a tartalmakat illeti, itt az a helyzet, hogy két megjegyzésem, két módosító indítványom van, az egyik a három, kett, harmadik cikk 2 b ével foglalkozik, a kiküldetési irányelvről beszélünk, és az a szöveg, amit ott elfogadunk, hogy miután korábban valami más volt, azt a módosítót terjesztettem elő, amelyik már megvolt, mielőtt a plenárison a szavazásra sor került volna, amit első olvasatban elutasítottak. Itt egyébként az szerepel benne. Nem hivatkozunk a, az irányelvre. Többször elolvastam, igen, a bizottság esetében is utána jártam, hogyha ugye ezt, ugyanezt a szöveget vesszük, ahogy a 90 71-es irányelv értelmében harmadik államból kiküldött emberek jobb helyzetbe kerülnének ahhoz képest, mint amelyeneket az EU-n belül küldtek ki. Ezt se akarjuk, ugye, mert tehát ez sem egy egyenlő elbánás. És a második pont, Egyébként nem én vagyok az egyetlen, aki még egyszer előterjesztette ezt a módosítót, mert fontosnak tartom, és mások is fontosnak tartják, mert szerintem az első olvasatban való megállapodás ezen múlik, és ez egy fontos dolog. 12, óva dolog, 12 éve dolgozunk ezen a kompromisszumon, és nyilván kompromisszumot att azért hívják így, mert egyik oldal sem kapja meg az ideális eredményt, de azért azt látni kell, hogy végre zárjunk le valamit egy egyesség keretében, amelyre építeni tudunk ahogyan most az A kompromisszumban szerepel, akkor nem lesz első olvasat, és megint nem lesz semmi. Tehát olyas valamit akarok, amiből ki lehet indulni, amire építkezni lehet. A másik pont pedig a 47-es módosító, egyébként ugyanaz, mint a 46-os, a 12, 2E bekezdésről beszélünk. Megint csak arról van szó, hogy milyen szociális jogokhoz juthat valaki, akinek van munkavállalási engedélye, de még nem dolgozott semennyi se. Ugyanolyan jogai vannak, mint egy EU polgárnak, vagy aki már az EU-ban van. Tudom, Szerkász úr rázza a fejét, látom én, de mi az, ami megvalósítható? Én is, persze, szívesen. Minden Európába érkező embernek eh, szeretném megadni az értékeinket, meg a szociális biztonságot. De nincs eh, varázspálca a kezünkben, nem. és eh, egyszerűen azt kell megnézni, hogy mit tudunk első lépésben megtenni, és mi az, ami bekerülhet ebbe az irányelvbe. Ezért azt kell, hogy mondjam, ahogy a D1 és D2 most szerepel ott, ott részben benne vannak az én szavaim, amiket konkrétan használtam, de az egészet összeforgatták, és másképp állították össze, és így nincs értelme. És azt kell, hogy mondjam, ki kell, hogy jelentem, mit ezt én nem tudom elfogadni. Örülnék egy együttes szavazásnak, de ez nem fog menni itt. Köszönöm. Őri úr. Nem akarom húzni a szót, részben örülök annak, hogy a, amit hallottunk a kiküldetés irányelvvel kapcsolatban, lesz rá az év második felében amúgy is vitatkozni erről, tehát nem kell, nem, nem kell megterhelni a mostani vitát ezzel. Ami problémám van, és nem tudom, hogy ez nyelvi probléma, vagy a dolog lényegét érintő mélyebb probléma, itt a C-kompromisszról beszélek, annak is az oktatási hozzáféréssel kapcsolatos rendelkezéséről. Az alapszöveg ugye azt mondja, hogy egyenlő elbánásban kell részesíteni az egységes munkavállalás engedélye rendelkezőket a, az oktatás tekintetében. Ehhez képest bevezetünk néhány korlátozást. Azt a megfogalmazást viszont számos ország és számos szervezet, akikkel volt mondom konzultálni, nehezményezik, amelyik azt mondja, hogy mindenkire kiterjed, akik tehát azokra korlátozzuk ezt a teljes hozzáférést, akik dolgoznak, vagy dolgoztak. Most ez a vagy dolgoztak az a megfogalmazás, amely sokak számára elfogadhatatlan, hisz eh, nem jelent semmilyen feltételt. Itt nota bene nem kizárható az az eset, hogy valaki behív egy cég, mit tudom én, akár egy nagyobb számú embert, majd egy hónap múlva csődbe megy, engedély van, ugyanakkor viszont ugyanabban az ellátásban kell részesíteni, vagy ugyanabban a hozzáférési jogban, mint egy állampolgárt, és adott országokban mondjuk egy állampolgárnak például alanyi jogon járnak bizonyos fajta oktatási dolgok, nem kell fizetni érte. Na ez nehezen meg, megmagyarázható, és ebben a megfogalmazásban ez nem világos és nem egyértelmű, és most borítékolom, hogy semmiféle, hogy is mondják, hogy semmiféle első olvasati megállapodás nem lesz a tanácsal, hogyha ez így marad, ezt valamilyen módon észszerűbben vagy értelmesebben kell megoldanunk, ha azt akarjuk, hogy ez így átmenjen. Köszönöm szépen. Euh, Madame Essaya, et malheureusement nous allons parler, euh, nous allons... Essaya asszony. Két perc, jó? Finnül fogok beszélni, így egy kicsit gyorsabb lesz. Muuttamaan tätä ensimmäistä. Köszönöm. Az első olvasat szövegét megváltoztatjuk, mert nehézé teszi a helyzetet. A szakbizottságban volt egy jó javaslat az első olvasatban, de hogyha ezt kiavítottuk volna, vagy kiigazítottuk volna, akkor most nem lennénk abban a nehéz helyzetben, ahova most jutottunk ez az egységes bánásmód ugye szembe megy azzal az alapelvel, hogy minden egyes tagállamnak megvan a joga, hogy a saját belátása szerint szervezzen meg a társadalombiztosítási ellátásokat. Az északi tagállamok esetében elég általános ez az értelmezés, a e, tartózkodáson alapszik, széleskörű jogokat biztosít, társadalombiztosítási ellátást. És ez a, ezek a fajta társadalombiztosítási rendszerek nyújtják azt hiszem a legmagasabb szintű védelmet szerte Európában. Úgyhogy én értem azokat a nehézségeket, amelyekről a többi tagállam képviselői beszéltek, tehát ugye, hogy ezek milyen problémákhoz vezetnek majd, mert ugye a támogatások nem korlátozódnak a munkanélküliségi vagy család támogatásokra, hanem más is beletartozik, az egészségügy, vagy akár a fogászati ellátás, az anyasági, apasági támogatás, fogyatékossági támogatás, és így tovább. A D2-es és D1-es kompromisszumokról van itt szó. A megfogalmazás, a jelenlegi megfogalmazás, hogyha nem változtatható meg, akkor az én nevemet kérem, hogy töröljék. Én nem tudom ezeket ugyanis ebben az esetben támogatni. Aztán még valamit, hogyha valaki azt gondolja, hogy mondjuk egy dolgozó egy északi tagállamban leesik az állványzatról, balesetet szenved, és aztán semmilyen biztosítást nem kap, hát nem hiszem, senki nem kerülhet ilyen helyzetbe egy északi tagállamban, senki nem dolgozhat építkezésen egy ilyen állványzaton, ha nem rendelkezik megfelelő biztosítással, úgyhogy ezt nem terjeszthetjük ki az északi tagállamokra. Köszönöm. Nos, akkor mondja az elnök asszony, itt a vége az eszmecserének, legalábbis a tolmácsolással folytatott eszmecserének. Köszönöm a munkát a tolmácsoknak, és ha jól láttam, akkor senki nem kért szót, úgyhogy visszaadom az előadónak a szót. Oui. français ou anglais, comme, comme vous voulez.